Si vous voulez bien, je vous propose de débuter cette séance de travail de notre commission. Euh, notre président, M. Sirkeski, est en empêché aujourd'hui, il m'a demandé... Donc... Jó napot kívánok! Szeretném megkérni kedves barátomat, illetve hogy engem felkért kedves barátom, hogy én elnököljek ma, ezt meg is teszem nagyon nagy örömmel, és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a növények védelmével kapcsolatos témánk, amelyet elhalasztottunk, az ezzel kapcsolatos szavazás holnap reggel kerül majd napirendre. Ez a 24B nevet viseli, számot. Szeretném tehát akkor ezzel apró módosítással elfogadottnak tekinteni a mai napi rendünket. Köszönöm szépen, és arról is tájékoztatnék, hogy webstreamingben vagyunk, Ennyit az információkról. Második pont. Bové úr, és jó magam, meghívjuk Önöket holnap egy kóstolásra, az úgynevezett illegális borok kóstolására, bor, illegális borkóstoló lesz, hát ez kicsit paradoxnak hangzik, de nem baj. Ez nagyon érdekes tapasztalat lesz, ez holnap 12 óra 30-kor kerül majd megrendezésre itt lent a, a harmadik emeleti kávézóban. Ezek olyan borok lesznek, amelyeket visszavontak a piacról. Nagyon fontos lenne azt látni, hogy milyenek ezek a régi fajtákból származó borok. Ezért mindenkit szeretnék meghívni, hogy jöjjön el holnap 12 ra 30-kor erre a borkostolóra még egyszer itt az Antal József épületben a kávézóban. 20 nyelven van tolmácsolás. Erről is szerettem volna mindenkit tájékoztatni. Ennyit. Most pedig, amennyiben akarják, meg is kezdhetjük a mai délutáni meghallgatásunkat. 17 óráig fogunk meghallgatást végezni. A kiegyensúlyozott verseny témájában európai szinten itt gyakorlatilag egy a mezőgazdaságban vonatkozó irányelvek, rendeletek megvitatásáról lesz szó. A célja ennek a meghallgatásnak, hogy különböző szinteken valósuljon meg vita a mezőgazdaságra vonatkozó jogszabályok tekintetében az összes tagállamban, olyan témákra fogunk ma fókuszálni, mint az állatjólét, a környezetvédelem, és szeretnénk megítélni a különböző tagállamokra gyakorolt hatását az európai jogszabályoknak. És aztán fontos az is, hogy milyen hatása van a mezőgazdasági termelésre, a versenyképességre, a bürokrácia elterjedése. A másik célunk pedig az, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg a nemzeti és európai szintű politikusok számára, hogy mindenki számára kiegyensúlyozott feltételeket tudjunk teremteni. Ennek érdekében négy szakértőt hívtunk meg, ők fogják elmondani véleményüket. Nagyon egyszerű tehát és átlátható a játékszabály, Mindenki 10 percet fog felszólalni a meghívott vendégek közül, aztán megadom majd a bizottságnak is a szót, aki szintén szeretne hozzászólni, és végül vitára kerül majd sor. Az első meghívott vendégünk Lindberg Madzen úr, aki európai ügyekkel foglalkozik, a Dán egész mezőgazdasági és élelmiszerügyi EU-s minisztériumból érkezett hozzánk. Átláthatóság, és fontos az, hogy a közös agrárpolitika átlátható és kiegyensúlyozott legyen. Szabadkai úr lesz a következő, aki a magyar mezőgazdasági szervezetektől érkezett, és a magyar mezőgazdaság politikáról fog beszélni és arról, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni fiskális szempontból. Jean Mát úr lesz a következő, aki Hollandiából érkezett, és a kap, illetve a kap elvei és azon gyakorlati megvalósítása közötti különbségekről fog beszélni, és végül pedig Host úr következik, aki a Wageningeni Egyetemről érkezett hozzánk Hollandiából, és kiegyensúlyozott játék feltételekről fog beszélni a kap tekintetében, tehát össze fogjuk hasonlítani a környezetvédelmi feltételrendszert a mezőgazdasági igényekkel. Meg fogom tehát adni most rögtön a szót a szakértőinknek, és aztán következik majd az Európai Bizottság. Kérem, hogy mindenki jól figyeljen, és aztán majd kérdéseket lehet feltenni. Rögtön meg is adom a szót az első felszólalónknak, Linzberg Madzen úrnak. Kérem, Lindberg Madzen úr, öné a szó. Thank you very much, and thank you very much for the um, invitation. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást valóban a Dán mezőgazdasági és élelmiszeripari tanácsot képviselem. Itt a ágazat képviselőit képviseljük ebben a szervezetben. Az ő nevükben szólalok föl, de egyben igyekszem általános érvényű meglátásokat is tenni a gazdálkodók helyzetéről Európából. Voltak éppen két fő üzenetem van. Interprétation français? Francia tolmácsolás? Okay, thank you. No Um, two main points egy szóval két fő észrevételem van. Egyrészt, hogy milyen fontos az egyenlő versenyesélyek feltételenek teljesültem egy egységes piac keretén belül, másrészt pedig arról szeretnék beszélni, milyen eszközökkel lehet ezt a legjobban elérni. Hiszen ez lehetővé teszi a gazdálkodóknak, hogy összevessék eh, az egyes tagállamok politikáját, helyzetét a másikéval. Mi a egyenlő pályák, egyenlő esélyek eh, koncepciója, az angol metafora az egyenes sík pálya, focipálya képével él, ezzel magyarázható tehát a Diam. Mit jelent tehát az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elve? Az, hogy azonos szabályok között működnek eh, a piacok, azonos versenyfeltételek mellett, és um, az EU rendelete, illetve irányelvek nagyon nagy rugalmasságot, értelmezési teret biztosítanak. Arról is vita van mindig, hogy mi legyen a kiinduló pont, a baseline, és um, hogyan lehet elkerülni, megbüntessük az élvonalban lévőket akik már bizonyos módosításokat végrehajtottak, illetve hogy hogyan lehet fellépni azon tagállamok ellen, akik nem hajtottak még végre teljes egészében, nem ültették át a jogszabályokat. Ami a közös agrárpolitika tekintetében az azonos versenyéséket illeti, erről a következőt mondhatom, az egységes piac elengedhetetlenül fontos, ez garantálja, hogy létezik a kap, a közös agrárpolitika. Márpedig, ha nincsen kap, ha nem volna kap, akkor fragmentált, atomizált piac volna létezne, és éppenséggel nem sík pályán fociznánk, hanem valamerre lejtene a pálya. Persze, említettem már azt a vitát, hogy amikor egy jogszabályt elfogadnak, akkor szembe kell nézni ez, hogy bizonyos tagállamok már sokkal előre haladottabbak a szabályozás területén, mondjuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben volt ez így, hogyan lehet az ő igényeiket figyelembe venni, anélkül, hogy őket büntetnénk. Figyelembe kell venni az administratív költségeket is, az egyszerűsítés kötelmét, hiszen az egyszerűsítés egyszerűsíti a gazdálkodók életét is, végezetül pedig a rendelet a, a, az irányelvek nagyon sok rugalmasságot tartalmaznak. Ezen a dián nem kell az összes részletet megnézniük, de ez azt mutatja meg, hogy a közvetlen kifizetéseket hogyan osztják el a különböző tagállamok között, és a különböző színek megmutatják, hogy milyen um, arányok vannak. A kizöldítés, a greening mindenhol ugyanakkora, de a fiatal gazdák uh, a, és az összes többi uh, kifizetési forma aránya az egyes tagállamok között jelentősen különbözik. Voltak éppen ez a fólia, ez a dia azt mutatja meg, hogy egyes tagállamok tovább lépnek, mint amit elvár tőlük az egyes irányelv. És azt mondhatjuk, hogy akadályozzák már magukat, ezzel a túlzott szabályozással ezt mutatja a kép, hát lából lövik magukat. Ez egy probléma nálunk Dániában, és azon gondolkozunk, hogyan tudjuk ezt a túlszabályozást ból visszavenni. Egy több irányel végrehajtását vizsgáltuk meg, a vízkeret irányelvét például, vagy a környezeti hatástanulmányokra vonatkozó irányelvet, az ipari tevékenységből származó kibocsátás irányelvet és a habitát irányelvet. Nos, számításaink azt mutatták ki, hogy gazdáink 4-600 millió eurós többletköltséggel terheljük meg őket ezen túlzott szabályozási teherrel. akár csak egyetlen irányelv, a nitrát irányelv szigorúbb alkalmazása során is. A Dán átültető jogszabályt módosítják éppen ezen felismeréseink, tudományos eredményeink alapján, hogy tehermentesítsük a gazdáinkat, és ilyen módon megteremtsük az egyenlő versenyfeltételeket. De mondok még egy példát. A kereszt megfelelés, vagy a cross compliance elvét hogyan érvényesítették. Mindig tele van a világ plegykákkal, mondván, hogy más tagállamban hogyan írják elő ezeket a szabályokat. Felvettük a kapcsolatot a Dán minisztériummal, megkérve őket, hogy tekints, hogy vizsgálják meg, hogy a szomszédországokban hogyan kezelik ezt a cross compliance-t. Ne csak a szabályokat vizsgálják meg, kértük, hanem az iránymutatásokat és a tagállami végrehajtási gyakorlatot. Nos, kiderült, hogy lehetetlenség teljes áttekintést kapni. Ebből persze a gazdálkodók gyanakodni kezdenek, azt mondják, hogy miért nem tekinthetünk be abba, hogy mi történik más országokban. Vélhetőleg azt fogják mondani, hogy azok ott fönn összeesküdtek, azok ott fönn tisztességtelen játszmába kevernek bennünket. Tehát ez nem növeli a politikába vetett bizalmat. De például azt megtapasztaltuk, hogy egyetlen más tagállamban sincsen egy olyan cross-compliance szabályozás, mint nálunk, és ezt az érvet fel tudtuk használni a, a kormányjal való tárgyalásunk során, hogy módosítsanak az átültető jogszabályokon. Mit jelent mindez tehát? Milyen következtetésekre jutottunk? Nos, arra, hogyha több információval rendelkezünk, ha növelhetjük az átláthatóságot, akkor jobb érveink lesznek a kormány vagy a szabályozó hatóság irányában. Ezért gyűjtjük a legjobb gyakorlatokat az egyes tagállamokból, ezért figyelünk ezekre a gyakorlatokra, és egyben így növeljük a hitelességét is az agrárpolitikának, az alapkifizetések vagy a kizöldítés politikájáról, csak hogy két példát mondjuk, hogyha a gazdálkodók jobban megértik a szabályokat, akkor jobban el is fogadják azokat. Az is nagyon fontos, hogy a konkrét gyakorlatokra is koncentráljunk. Ne csak a jogszabályt vizsgáljuk meg, hanem valóban megnézzük, hogy a, a gazdaságok mindennapjaiban hogyan válik ez valósággá. Azután bevezettünk egy kap eredményjelző táblát, scoreboardot, amelynek segítségével egyszerűbben összevethetővé tesszük az egyes tagállami adatokat. A gazdálkodók vagy bármilyen más érdeklődő számára így járulva hozzá az egyenlő pályák, egyenlő esélyek megteremtéséhez. Összefoglalva tehát, az, hogy egyik irányba se lejtsen a pálya, ennek előfeltétele, hogy a közös agrárpolitika jól működjen. Ez a verseny egyenlőség, tisztesség és a versenyfeltételeket biztosít a gazdálkodóknak. És ez segíti a transzparencia, az átláthatóság. És ezzel ezekkel az idevágó információkkal a kap kialakítóit, átalakítóit és védelmezőit látjuk el információval, tehát a minisztériumokat, a minisztereket, valamint hát az Európai Parlament és elsősorban is az Agri szakbizottság tagjait. Úgy gondoljuk tehát, hogy a jobb szabályozás az oly sokat emlegetett better regulation elvét segít érvényesíteni a több információ, de gyakran látni kell, hogy nem a szabályozással magával van a probléma, hanem a végrehajtással. De ha tudással rendelkezünk, akkor megalapozott lesz, a, megalapozottabb lesz a vita is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Most pedig a második felszólalót szeretném megkérni, hogy fáradjon ide foglalja el a helyét. Szabadkai Antalt szeretném bemutatni, aki Magyarországról érkezett. Köszönöm szépen, hogy itt van. Ladies and gentlemen, thank you for invitation. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre, magyarul folytatom. Előadásom címe az agrárpolitika gazdasági aspektusai fókuszban az input és output árak, valamint az adómérséklés. Egy alcímet is adtam előadásomnak, ez így hangzik, a magyar mezőgazdasági termelők és fogyasztók változó pozíciói a belföldi és exportpiacokon. Előadásomban zömmel közgazdasági kérdésekkel foglalkozom. Az elmúlt évek több vonatkozásban is változást hoztak az EU agrártermelői, élelmiszergazdaságának feldolgozóipari és kereskedő cégei számára is. Ezek a változások nyilvánvalóan az élelmiszerfogyasztás árszínvonalára, összetételére is erőteljes hatást gyakoroltak. Több mint két éve tart az üzemanyagok és energiahordozók árának csökkenése, illetve az árak a korábbinál lényegesen alacsonyabb szinten való stabilizálódása. Két és fél éve egy liter üzemanyag Magyarországon másfél euróba, most egy euróba kerül. Az árcsökkenéshez nagyban hozzájárult az infláció mérséklődése, és ennek fél és másfél százalék közötti sávba kerülése, illetve itt maradása. A piaci árak csökkenése lehetővé tette a lakossági energia és más lakhatási költségek mérséklését is. Erre nagy szükség is volt, mert a lakosság 40%-a szegénységben, másik 25-30%-a nagyon beosztóan él. Az Euróstat adatai szerint a teljes munkaerőköltségek az EU 28-ak átlagában 25 eurót tesznek ki. Magyarország adata 2015-ben 7,5 euró volt, kevesebb, mint egy harmad. Ennél is rosszabbul állunk a havi minimálbérek területén, az 1502 eurós belga adattal szemben a magyar 333, a cseh 332 euró. Ettől csupán a bolgár és román minimálbérek maradnak el. A minimálbéren foglalkoztatók aránya mintegy 25% Magyarországon becslések szerint. Ez az egyik fő oka a magyar dolgozói szegénységnek. Az ország kedvező agráradottságait 2010 tavasza óta kormányon lévő koalíció is megpróbálta kihasználni. A vidéki és agrárgazdasági foglalkoztatás bővítése kormányokon átívelő deklarált cél volt, az eredmények azonban még nem átütő erejűek. A magyar lakosság előregedésével és fogyásával párhuzamosan folytatódott a szegényebb, vidékekről a népesség főleg fiatalok elvándorlása. Emellett folyik a birtokkoncentráció is. Ennek egy része abból adódik, hogy a törpebirtokok jelentős részét gazdáig eladják, például koruk miatt. Másik jelentős rész pedig abból, hogy az állami földeket nyomott áron kiárusítja a kormányzat, jellemzően nagyobb egységekben. Ismertek az EU-Oroszország közötti gazdasági korlátozások és ezek kiváltó okai. Ez és a népességfogyás miatt csökkenő magyar belföldi élelmiszerfogyasztás értékesítési nehézséget okoz a magyar gazdáknak is, a magyar élelmiszergazdaságnak. Ezek a folyamatok együtt a csökkenő magyar belföldi élelmiszerfogyasztás eh, és a külpiaci értékesítési nehézségek mellett az élelmiszertermékek értékesítési árcsökkenését is eredményezték. A problémának két veszélyes változata megnyilatkozási formája lehetséges. Az egyik a termelői árak lecsökkenése az önköltség szintje alá, ez gyakran túlkínálat kialakulása is elősegíti. A másik, fogyasztóvédelmi szempontból az árak rögzülése a korábbi szinten, miközben az inputköltségek egy részének jelentős csökkenése értékesítési árcsökkentést tenne lehetővé. Az EU tagországaiban úgy gondolom, és így Magyarországon is mindkét probléma jelentkezik. Vegyünk két olyan ágazatot, amelyek magyar viszonylatban alkalmazkodási problémákkal küzdenek. Több ilyen is van, de mindegyikkel nem tudok foglalkozni. Az egyik a sertésvertikum, amely a korábbi évekhez, évtizedekhez képest jóval alacsonyabb kibocsátással rendelkezik. A vertikum törvénytisztelő gazdasági szereplői sokat panaszkodtak a szürke-fekete gazdasági szereplő konkurenciájára, nevezetesen az áfacsalásra a forgalmi adót nem fizető forgalmazók törvénytelen versenyelőnyre tettek szert a rendes adófizetőkkel szembe. 2016-ban egy kormányintézkedés történt, ami egyes tőkehúsok és a hasított félsertés áfájának, áfáját 27%-ról 5%-ra mérsékelte, a tisztességtelen versenyelőnyt ezzel kívánta megszüntetni. Nyilvánvaló ez a fogyasztóknak is kedvező, amennyiben ez a fogyasztói árakban is megjelenik, megjelent. A tejvertikumban részben hasonló, részben más a helyzet. Közismert, hogy a tej nagyon szállításigényes termék. Az EU-ban a tej és tejtermék feleslegek kezelésére korábban külön mechanizmusok, szabályozó rendszer működött, többek között kvóták. Az a kettős nyomás, amelyet a fuvarköltségek csökkenése és az exportembargó miatti értékesítési nehézségek jelentenek valószínűleg EU, szintű, ennek hiányában más, esetleg állami intézkedéseket igényelhetnek. A magyar tejtermelők szintén javasolták már a folyadéktej áfájának mérséklését 27%-ról 25 ra egyelőre sikertelenül. Panaszkodnak arra is, hogy a szupermarketekben a hazainál olcsóbban árult importtej egy része valószínűleg nem adózott termék. A gazdasági szaklapokban elég sok cikk jelent meg arról, hogy a kormány milyen lépésekkel próbálja a nem, azó, nem termékek importját visszaszorítani, de Valószínű, és erről is megjelentek sajtóhírek, hogy 2017 elejétől a tejágazatban áfa csökkentés hasonló, mint a sertéságazatban várható. Mind a sertés, mind a tejágazatban növelte a termelők költségeit a szigorú EU állatjóléti előírások bevezetése. Ez olyan értelemben elsősorban beruházási költségszint vagy tőkeigényemelkedést jelent. Rövid hozzászólásomban ezzel nem foglalkozom, csak azt jelzem, érdemes lenne áttekinteni ezen szabályok rugalmasabb alkalmazásának lehetőségét. A magyar és EU tendenciákat elemezve az állapítható meg, hogy a 2009-es túltermelési válság felé halad a tej és sertés ágazat is különböző mértékben, de a tendencia azonos. Magyarországon az agrárium beszerzési és kibocsátási költségszintje, árszínvonala úgy módosult, hogy zárult az agrár, agrárolló, tehát némi javulás történt be az agrártermelők javára. A DG Agri titkársága 2016. március 4-én egy 12 oldalas dokumentumot ismertetett, amelyben a francia hatóságok elemezték a mezőgazdasági piacok válságát, teljes sertéságazatra koncentrálva. Ebben a dokumentumban javaslatokat is tesznek a válság kezelésére alternatív módon, több forgatókönyvet is felvázolva. Számomra meggyőző statisztikai adatokkal is igazolható a válsághelyzet kialakulása a tehéntej szektorban. A összehasonlító adatok azt mutatják, hogy 2013. novembere és 2016. márciusa között Franciaországban 24,4%-kal, Magyarországon 30%-kal, Lengyelországban 28,6%, Szlovákiában 24,2%, az EU tagállamok súlyozott átlagában 28,9%-kal csökkent a tejár. Nyilvánvaló, hogy a tejtermelés további növekedésére 2016-ban 1%-os növekedésre számítanak a szakértők, és intézkedést igényel az esetleges készletek levezetése. Emiatt átmeneti megoldásként a tejpor és vajkészletek 50%-os emelésére és a tejárak stabilizálására tettek javaslatot, ami a nyári fél évben 3%-os termelési visszafogást eredményezhet. Időhiány miatt az előadásomat egy kicsit lerövidítem, a végét emelném ki, itt most kihagytam egy részt az írásos verzióhoz képest. Az agrárpiacokon úgy néz ki, és a közbeavatkozásoknak a költségvetési fedezete mindig egy kérdé, kényes kérdés volt, a francia javaslat is elég óvatosan járja ezt körül. Számomra az a világos, áttekintve a érzékelhető, statisztikailag alátámasztható tendenciákat, hogy valószínű, az EU beavatkozásra kényszerül a pénzügyi lehetőségeinek megfelelően mind a tej, mind a sertés szektorban. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Merci, merci à vous. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá a harmadik előadásra. Meg is adom a szót Albert Jan Mátnak. Örülök annak, hogy itt lehetek, nagyon jó látni. Itt a volt barátaimat, Paolo de Castro, Albert Dess, és jó, minden, jó sok mindenki más is, még akiket ismerünk. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt vagyok, és hollandul fogom folytatni a felszólalást. Először is szeretnék gratulálni az Agri Szakbizottságnak, amiért ezt a mai találkozót megszervezte, vagyis hogy beszélgethetünk Európában az egyenlő feltételrendszer megteremtésének kérdéséről. Ez egy nagyon nehéz helyzetben érkezik a mezőgazdaságból, gyümölcstermesztésből élők számára. Azt hiszem, hogy hiányoznak az egyenlő feltételrendszerhez szükséges paraméterek, és erre még csak tovább erősít a válság is, de nem felejthetjük el akár a sertéságazatot, a tejágazatot, vagy a gabona ágazatot. Nagyon fontos tehát az, hogy úgymond a játékszabályok egyenlőbbek legyenek, jobban kiegyensúlyozottabb helyzet alakuljon ki. Hogy is néz ki a miniszterek tanácsának helyzete? Mi az ő szerepük ebben a mostani helyzetben? 500 milliót biztosítunk, biztosítanak a mezőgazdaságból élők, gyümölcstermesztésből élők számára. Ez, ebből eltelt már egy év, és gyakorlatilag 70%-a ennek a pénznek még mindig az államkincstárakban van. Tehát azt hiszem, hogy lehetne itt valamit tenni, és a tanácsnak is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ezt a pénzt, ezt jó úton, de elköltsék. Ha ezzel kapcsolatban talán a parlamentnek is lehetnének nyomásgyakorló eszközei. Ne felejtsük el az irányelveket, és az sem, hogy a különböző tagállamokban viszont másként közelítik meg az adott irányelvek teljesítését. Például nagyon fontos szerintem az, hogy pontosan lássák a mezőgazdaságból élők, hogy hogyan is néz ki a helyzet. Találkoztunk francia mm, gazdákkal. Nagyon fontos az, hogy szolidaritás alakuljon ki a gazdák között, és ezért látni kell azt is, hogyha például valaki Dél-Franciaországban gazdálkodik, ott a gázolajért sokkal többet kell fele, fizetni, mint mondjuk egy belga gazdának. Ezen kívül a minőségi kérdésekre is oda kell figyelni, ami rendkívül fontos például a sertés ágazatban. Én azt hiszem, hogy az Európai Unió számára az egyik legnagyobb problémát pont ezek a különbségek jelentik. A mezőgazdaságból élők, illetve a gyümölcstermesztő közötti különbségekre utalnék itt elsősorban. Nagyon fontos a fiskális politika, ez ugyan nem tartozik EU-s hatáskörben, de mégis az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azonos feltételrendszer alakuljon ki, és hogy a mezőgazdasági miniszterek is beszéljenek erről a kérdésről. Például a legutóbbi miniszteri ülésen megpróbáltak a válság megoldására javaslatokat tenni a miniszterek, de aztán a gyakorlatban csak annyiról döntöttek, hogy csak a tagállamok használhatják fel a rendelkezésre álló tartalékokat. Ennyit. Tehát erről én úgy gondolom, hogy egy európai csúcson nem lehet erről megbeszélést folytatni. Önöknek kell nyomást gyakorolnia annak érdekében, hogy az egyenlő feltételrendszer megvalósuljon Európában. És ezért nagyon fontos lenne, hogy a szolidaritáson felül konkrétan a gyakorlatban is megvalósítsuk mindezeket a feltételeket. Én a gyakorlatban azt látom, hogy ha így, hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor még nagyobb különbségek lesznek észak és dél között, és ez nem igazságos sem a mezőgazdaságból élők, sem a gyümölcstermesztők szempontjából. De azért vannak itt más gondolatok is, amelyeket meg kellene fontolnunk. Például arra gondolok, hogy vannak, akik azt mondják, hogy saját régiónkon belül termesztett élelmiszereket vásároljuk. Ez alapvetően rendben van, de hogyha nemzeti szempontból nézzük meg a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy ott van a versenypolitika, amely mindig is az olcsóbb, irá, az olcsóbb termékek irányába fog elmozdulni. Nagyon fontos lenne az, hogy megvalósuljon a szolidaritás egy-egy régión belül is. Én például Hollandiában jártam tanulmányúton, és ott azt láthattuk, hogy import burgonyát fogyasztottak az emberek. Németországból érkezett ez a burgonya, amelynek sokkal olcsóbb volt az ára, mint a helyi burgonyának. Tehát azt hiszem, hogy ezen a szinten is intervencióra lenne szükség. Én szerintem nagyon fontos, hogy kimondjuk a tanácsnak, hogy 60 százaléka ennek az 500 milliónak még mindig nem került kiosztásra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt további nemzeti támogatásokra is szükség van, de emellett a feltételrendszer és a szolidaritás valósuljanak meg, és ezt garantálni tudjuk a mezőgazdaságból élők számára. Éppen ezért szeretném azt hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság feladata, hogy a feltételek azonosságát biztosítsa a mezőgazdaságból élő különböző ágazatokban tevékenykedő személyek számára. Gondolok a sertéságazatra, zöldséggyümölcságazatra vagy a mezőgazdaságra, hiszen ők azok, akik az európai élelmiszeriparnak, illetve az emberek élelmezésének gerincét termelik. Nagyon fontos lenne az, hogy jobban védjük ezt a szektort. Nagyon fontos az, hogy minden úgy valósuljon meg, ahogy például a futballban, ahol azonos szabályok vonatkoznak akár az olasz válogatottra, akár a franciára, akár a németre. Tehát a gazdáknak is ezt, ezt ők is megérdemlik. Merci. Merci à vous, monsieur Matt, donc d'avoir... Euh, köszönöm szépen, Mát úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és most meg is hívnám rögtön Host urat, Hoste urat, aki jelentéséről fog beszámolni. Quelques secondes de, de patience le temps que le PowerPoint s'ouvre. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you. Elnök úr, hölgyeim és uraim, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. A sertés ágazatról szeretnék beszélni, és itt szeretném kiemelni az azonos versenyesélyek szerepét, és beszélek majd állatjóléti és más szabályokról, illetve költségekről. Kezdjük a piramissal. Ennek az alapját az európai jogszabályok adják. Ezek minden tagállam számára azonosak. Azonban a jogszabályokat, az irányelveket nemzeti átültető jogszabályok érvényesítik, ez a következő, de aztán jönnek a nemzeti topapok, tehát hogy az országok, a tagállamoknak van saját belső szabályozásuk, és aztán még a piramis csúcsán van a végrehajtás kérdése. Néhány irányelvről beszélnék. Az egyik a nitrogén irányelv, valamint a nemzeti kibocsátás csúcs, plafon irányelv, illetve az, a <clears throat> az állatok, a sertések tartásáról szóló minimális elvárásokat meghatározó irányelv, illetve az antibiotikumok használatáról, vagy a kasztrációról és egyéb más eh, állattartásról szódó irányelvek adják, tehát az közös agrárpolitika alapját. De ezeket a szabályokat a tagállamok más-más módon érvényesítik. Például a környezetvédelmi engedélyek megadásához más-más feltételek kapcsolódnak, és más-más időtartamba telik még megadják ezt az engedélyt. Mi több, egy országon belül régiónként, önkormányzatonként változhat az engedélyezés folyamata. Aztán um, az értékelésre um, vonatkozó szabályok is mások a gazdaság méret tekintetében. Aztán szezonális uh, különbségek mutatkoznak a foszfát és a nitrogén értékek tekintetében, és uh, a derogációk, az eltérések tekintetében is különbségek mutatkoznak. Mindez attól függ, hogy a tagállamok hogyan értékelik az európai jogszabályokat, illetve összefüggenek ezek a, a lakott azzal, hogy milyen sűrűn laknak az emberek, illetve milyen sűrűn laknak az állatok, ha ők ugyan laknak. Az ammónium kibocsátás legjobb hozzáférhető technológiái tekintetében is nagy különbség van tagállamok között és az ammónia kibocsátás redukciós szintje is más-más egyes tagállamokban. Az élő állatok vizsgálata, vizsgálatának kérdését már említették, és itt a vizsgálat más-más módon zajlik le. Hollandiában például egy állatorvosnak kell jelen lennie, más tagállamokban nincs erre szükség, a költségek is mások. Vannak, ahol a tagállamok maguk fedezik a költségeket, máshol nem. Az inspekciós költségek. 50 cent per um, szopós malac uh, és uh, um, 7 cent per vágóállat um, uh, mutat, számítható ki, még akkor is, hogyha csak 100 kilométerre szállítják a határ másik oldalára vágóhídre ezt az államot. Egyszerűen szóval az inspekciós, felügyeleti költségek is különböznek. Azután vannak a nemzeti topapok, csak egy-kettőt választok ki. Egyrészt a lakósűrűség azt mondja, hogy 0,55 négyzetméter kell, hogy vonatkozzon a 110 kilóig terjedő súlyú hízóállatra. Ez Ausztriában 0,75, Svédországban pedig több mint egy négyzetméter. Az a ketrec terület, amelyen az állatnak élnie kell, hát ebből ki lehet számítani, milyen költségek keletkeznek itt. A vemhes állatokat két és fél négyzetméteres területen kell tartani, mondja egy másik szabály. Hollandiában ugyanakkor azt mondjuk, hogy hogy minden állatra ugyanaz a szabály kell, hogy vonatkozzon. Az inszemináció kérdésében is más a helyzet. Az Egyesült Királyságban például a szabály azt mondja, hogy azonnal az elválasztás után külön kell választani az állatokat, Ausztriában más szabályok vannak. Egyszerűen látható, hogy itt is más a szabály. A holland szabályok azt mondják például, hogy 40%-ban kell az állatoknak fix talajon lenniük. Mit jelent ez 5 vagy 15 százalék, és mit, mekkora szabad területnek kell lenni? Kifutónak 5 vagy 15 százalékosnak? Ebben is óriási különbségek vannak. Azután a különböző csonkolás tekintetében is különbözés, különbözőek a szabályok. Például Svédországban, Finnországban ezeket a csonkolásokat tiltják. Mit akarok ezzel mondani? Ezt, hogy minden egyes tagállamban a végrehajtó szabályok jelentősen különböznek, vannak súlyhatárok, amelyek egyes országokban magasabbak, vagy a, mondjuk a dániai szabályok, a hosszú távú szabályszállításra szigorúbbak, mint az országon belüli szállításra. Svédországban például az állatjólétet nagyon komolyan veszik, és itt a szalmát minden egyes állam számára elírják. Ezek tehát csak néhány példa volt a nemzeti topapokra, a nemzeti kiegészítő szabályokra. Most szólok az egyes intézkedések gazdasági kihatásáról. Hollandia 19 centnyi költséget vet ki, hogyha mindenki meg akar felelni az európai szabályokból, irányelvekből és a holland értelmező és átültető szabályokból eredő kötelezettségeknek. A 19 cent főleg környezetvédelmi és ammónia emissziós szabályokból erednek. 13 cent ez. Franciaország, Dánia, Spanyolország, Lengyelország, ezeket hasonlítottam össze, itt ezek a költségek sokkal alacsonyabbak. Az ember azt mondhatná, hogy mit jelent 19 cent, ha az ember elmegy a boltba, 19 cent nem olyan sok, de hogyha figyelembe veszük, hogy 4 cent a, a gazdálkodó jövedelme. 4 centes jövedelmet ér el a hízó malac tartó, hát a 19 cent ennek fényében borzasztó magas költség. Az utolsó szlájdon pedig a magán kezdeményezésekről szól, hiszen egyrészt léteznek az országos szabályok, de a átvevők, a nagykereskedők a saját előírásaikat is rákényszeríthetik az állattartókra. Tehát nem csak az európai szabályokat, aztán a nemzeti értelmező és átültető szabályokat kell betartaniuk a gazdálkodóknak, az állattartóknak, hanem a kereskedő láncok szabályait, sőt, hát lehetnek olyan magán kezdeményezési, magánjogi alapon álló minőségbiztosítási normák, amelyeket szintén be kell tartaniuk. Mi az értelme a jogi szabályoknak, hogyha a plusz költségeket a gazdálkodónak és nem a fogyasztónak kell kifizetnie. Voltak éppen tehát a gazdálkodók számára azonos versenyfejtételeket biztosítanak, hogyha a fogyasztók további igényeket fogalmaznak meg, akkor ezt fizessék ők. Ez volna a logika, tehát létezik a jogrend, eh, a követelező szabályok rendszere és a különböző tanúsítványok rendszerét hárítsák a fogyasztókra. Európán kívüli régiókkal kitekén összehasonlításba az USA-ra tekintettem ki. Az USA-ban alig-alig van jogszabály, állatjóléti jogszabály. Ipari normákat, vagy átvevői eh, hálózatok eh, normáit tartják be, vagy a legjobb gyakorlatokat tartják be. A sertés ágazat területen tevékenykedő állattartók nagyjából hasonló állatjóléti szabályoknak felelnek meg. Mondjuk különbségek vannak az USA és Európa szabályai között a vemhes állatok elkülönítése tekintetében. De még egyszer mondom, hogy a nemzeti átültető jogszabályok és a kiegészítő jogszabályok már az Európai Unió egységes piacán belül is jelentős különbségeket eredményeznek. Euh, Köszönöm szépen ezt az érdekes előadást. Azt szeretném most javasolni, hogy kezdjük meg rögtön a vitát, mert a, vi, mert a bizottság most nem kíván hozzászólni, tehát most meg is adom a szót Loazó úrnak, aki kérte a szót. Köszönöm szépen! Az Európai Unió mindig is azt próbálja feltüntetni magáról, hogy ő fogja garantálni a az egyenlőséget, de ez egyáltalán nem így van, ennek az ellenkezője az igaz, és az gyakorlatilag minden területen így van. Ez nagyon sok új szabály tekintetében is igaz, amely, amelyek most már hosszú évtizedek óta egymásra épülnek, és egyre inkább megnehezítik a gazdák életét. Fontos természetesen a környezetvédelem, de mégis az ezzel kapcsolatos jogszabályok ö, ö, egyre összetettebb volta, elviselhetetlenné tette a helyzetet. A kap ö, gondolása kapcsán azt mondanám el, hogy én magam is gazdag vagyok, gazda vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy szó sincs egyszerűsítésről, sőt, inkább elviselhetetlenné vált a helyzet, annyira bonyolult. Nos, a munka, munkához kapcsolódó árak, költségek kérdését kell figyelembe venni, mert a szociális dömpinget el kellene kerülni. Úgy, ahogyan a növényvédelmi rendszerek tekintetében is egységesíteni kellene bizonyos szerep, például a Dimetlek Franciaországban be van tiltva, úgy tűnik, hogy ez az egyetlen olyan növényvédőszer, amely a cseresznye termést képes megvédeni. Összhangba kellene hozni az egészségvédelmet és az emberek, a gazdák helyzetét. Franciaországban egyértelmű, hogy nagyon negatív volt mindennek a hatása, és ezzel a versenyhelyzet is egyre élesebbé válik. Itt a szuverenitás maga forog kockán. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Wiedemann úr következik. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Legelőször is Gratulálni szeretnék a rendezvényhez. Nagyon fontos téma ez a szakbizottságunk számára. Nagyon sok árnyalata van ennek a kérdésnek. Úgy hiszem, hogy éppen a jogszabályi keret tekintetében mi hozzájárulhatunk azonban ahhoz, hogy ugyanazok a játékszabályok érvényesüljenek az EU-ban. Ami a pénzügyi ágazatot illeti, Én már gyakran mondtam, hogy nagyobb rugalmasságot kell biztosítani. Például 68-as cikke több modulációról beszél, és ez könnyítené a tagállamok helyzetét. Az 500 milliós modulációs küszöböt meg lehetne duplázni, de ehhez persze egy megfelelő tervre volna szükség a tagállamok részéről. Az állami támogatások területén is van egy bizonyos rugalmasság. Kérdés semet pedig, Márcen úrhoz idézem, hogyan látja a krízis alap felhasználásának lehetőségét? Hogyha az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat meghosszabbítjuk, akkor nehéz helyzetbe jutunk, hiszen a pénz csak akkor a rendelkezésünkre, hogy ezt be is vesszük. Köszönöm. Oui, monsieur Dess. Dess úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szakértőknek, akik beszámoltak a helyzetről. Nagyon érdekes volt ezt meghallgatni. Egy-két kérdéssel kérdést tennék föl. Az első, hozzászólás nagy rugalmasságról beszélt a kap reformja óta. Ugyanakkor látni kell, hogy még mindig nagyon nagy a versenytorzítás az Európai Unión belül, azért, mert az agrárreform szabályait nem egységesen alkalmazzák, és ilyen módon nagy különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Milyen javaslatokra tennének javaslatot? Hiszem, nem csak az első pilléres kifizetések között vannak hatalmas különbségek a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is óriási különbségek mutatkoznak. Mondjuk az elnök úrra nézek, Franciaországban van 10 eurótól, hektáronként 10 eurótól 1000 euróig terjedő terület alapú támogatás. Albert Említetted az 500 millió eurót, amelyet rendelkezésre bocsátottak. Nem lenne jobb, nem lenne célra vezetőbb ezt az 500 millió eurós összeget piaci könnyítésre alkalmazni, például vaj támogatásra, Ilyen módon például a pálma, Indonéziából jövő pálmaolajat a vajból kinyert zsírral lehetne helyettesíteni, könnyítve ezzel a tejpiacot. 200 millió euróval meg lehetett volna oldani. Nagyon nagy gondot okoz, és erről ma nem volt szó, hogy megállapítható, láthatjuk, hogy a tagállamokban a gazdák odahatnak, hogy más tagállamból jövő áruk eltűnjenek a boltok polcairól. Hát, hogyha ezt megengedjük, akkor szögre akaszthatjuk a belső piacot, hogyha német termékeket nem lehet Franciaországban, vagy francia termékeket Olaszországban eladni, mert a gazdálkodók ez ellen ilyen vagy olyan módon fellépnek. Az európai közös piacot veszélyezteti ez a fellépés, Tegnap láttunk Ausztriában egy ilyen vadhajtást, vigyáznunk kell, mondták az osztrákok a választási kampányban arra, hogy Európa ne nőjön a fejünkre. Hát azt mondhatom, hogy az elmúlt agrárreform során már eleve egy nagy lépést tett, távolodtunk el a közös agrárpolitikától és a közös piactól. Köszönöm, De Castro képviselő. Köszönöm. Én is meg szeretném köszönni a szakértőknek az érdekes beszámolójukat, és én is megállapítom, hogy hiányzanak az azonos versenyfeltételek a tagállamokon belül. Ez pedig egyre nagyobb kockázatot jelent. Annak a kockázatát, hogy az agrárpolitika egyre inkább renacionalizálódik. Ahogyan hallottuk is, és ahogyan a tejágazat válságát áttekintve láttuk, ezt mint egy 30%-kal csökkent a átvételi ár Európában. Nem találtunk közös európai megoldást, nincsen egyelőre közös megoldás, a tagállamokra delegáltuk a megoldást, az 500 milliót, amelyet az Európai Bizottság mobilizált, végezetül ezt is elosztottuk a tagállamok között, anélkül, hogy igazán hatékonyan lehetett volna fellépni. Albert Dess beszélt erről, úgyhogy a renacionalizáció kockázata nagyon nagy, és úgy gondolom, hogy így nem fogunk megoldást találni a problémáinkra. Vagy visszatérünk a közös, esetleg közvetlenebb európai politikához, vagy feladjuk a közös agrárpolitikát, és valóban a renacionalizáció veszélye fenyeget bennünket. Éppen ezért arra volna szükség, hogy több Európát teremtsünk meg. És kérdezem Matt elnököt, hogy mit gondol a mid-term review-ról, a középidős áttekintésről. Szükség volna erre, vagy ez csak egy ilyen fügefelevél, amelyel a helyzetet akarjuk álcázni. Mit tegyünk, tehát szükség van erre, vagy sem? Köszönöm. Petir, Petir asszony. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim e, našim gostima i željela bih e, posebno upitati... Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm az előadóknak az elmondottakat. A következő kérdést szerettem volna feltenni, mégpedig a magyar kollégától szeretnék kérdezni. Az áfa csökkentése kapcsolatos intézkedésekről beszélt. Ezek olyan intézkedések, amelyeket már bevezettek, és milyen konkrét eredményei vannak ennek, hogyha már bevezették ezeket? 25-ről 5%-ra csökkentették az áfát, jól értettem? És milyen termékekre alkalmazták ezt ille, konkrétan, illetve a tejágazatban is alkalmazták-e ezt az intézkedést, és vajon ez csak egy átmeneti intézkedés az válság miatt, vagy egy hosszantartó intézkedés? Schreier képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök a mai ülésnek, ennek a mai rendezvénynek. A múlt héten már sokat beszéltünk a mezőgazdaságban uralkodó válsághelyzetről, és most egészen kézenfo- kézzelfogható konkrét dolgokat hallhattunk. Úgy gondolom, mindenképpen tennünk kell valamit ezen a téren. Mát úrtól szeretnék kérdezni, aki itt ül a jobbomon. Augusztus 7-én tavaly megkezdődött az orosz bolykott, ami nálunk egy válsághelyzetet idézett elő. 500 millióról beszéltünk eleinte, és most hirtelen 1 milliárdról van szó. Többször is elhangzott már, hogy megvannak a szükséges források, de fontos, hogy ezeket célzottan költsük el. Mi az oka annak, hogy nem jut el a pénz oda, hova el kellene jutnia? Hollandiában a gazdáknak nagyon nagy szükség lenne ezekre a forrásokra. Mit tettünk azért, hogy a megfelelő helyre jusson el a pénz? És még egy kiegészítő kérdés. Franciaországban, Belgiumban, Dániában hogyan sikerült ezeket a forrásokat elosztani. Azt láthatjuk, hogy nem egységesek a játékszabályok, hogyan tudunk változtatni ezen a helyzeten, hogyan tudunk javítani ezen, ez a kérdés. Harmadik kérdés, az eredet megjelölések témakörére vonatkozik. A polgárok rengetegszer kérdezték azt, hogy hogyan lehetne elérni, hogy tudható legyen, mely termék honnan származik. Az önök szervezete nem tartja el fontosnak azt, hogy a polgárok számára is egészen kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni. Most pedig a bal oldalamra nézek, Hoste úr, ön a hollandiai és tenyésztésről beszélt, sajnos nagyon magas költségekkel párosul ez a tevékenység. Nem régiben beszéltem a soros elnökkel, Fandam miniszter úrral, ő az illetékes itt Brüsszelben, és elmondta, hogy ha valamilyen ágazatban sokat ruháznak be, akkor ez előbb-utóbb megtérül. Ön azonban elmondta, hogy a sertés ágazatban ez nem működik. Hogyan akarjuk elérni azt, hogy mégiscsak megtérüljenek az ilyenfajta beruházások? Köszönöm. Egy kérdést kifelejtettem. Visszatérhetek rá még egy pillanatra? Natura 2000, élőhelyvédelmi irányelv, Európában elfogadtuk a biodiverzitás védelmére vonatkozó stratégiát, sok területet érint ez a stratégia. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy valamiféle megoldást találjunk erre a problémára. Mátúrtól a következőket szeretném kérdezni. Tudjuk, hogy Hollandiában kisajátításokra került sor, különösen az általam képviselt tartományban probléma ez, de tudom, hogy Németországban, Franciaországban még messze nem tartanak ott, ahol tartani kellene. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy egységesen alkalmazzák az iránymutatásokat, hogy senki ne kerüljön hátrányos helyzetbe, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a többi tagállamban, de Hollandiában sem. Hiszen máskülönben még megélhetjük, hogy Hollandiában vége lesz a tejtermelésnek. Köszönöm. Köszönöm. Modolin úr kapja meg a szót. Hojzlin képviselők, köszönöm szépen, kedves képviselők. Igen, csak meg levet az, hogy pont a Front National sérelmezi, hogy nincs sok területen egységes politikán. politikánk. Ezt nagyon érdekesnek tartom. Hát, mi lenne, hogyha visszatérnénk a renacionalizációhoz, hogyha most Nagy-Britannia kiválna, Anglia saját politikát folytatna, a Front National győz Franciaországban, és akkor ott is renacionalizálják a politikát. Hát ennek a meghallgatásnak úgy tűnik az az eredménye, az a konklúziója, hogy sok területen közös politikára lenne szükség, sőt a végrehajtásban is gondok vannak, az állattartásra vonatkozó szabályokra gondolhatunk itt, sok tagállamban sokáig végre sem hajtották a vonatkozó szabályokat, úgyhogy nem vagyunk elég következetesek a végrehajtásban, ezt megállapíthatjuk. Amíg azonban nincs közös pénz nem az egész Európai Unióban, amíg nincs ö, közös szociálpolitika, és így tovább, addig nyilván lesznek problémák, de hát nyilván azt is látni kell, hogy Hollandiában, Németországban sok esetben magasabbak a költségek, de ez részben jogos is, hiszen itt más fajta előírásokra van szükség, mint olyan régiókban, ahol viszonylag alacsony szintű az állattenyésztés például. Mások az adottságok, ezért nyilvánvaló, hogy más hogyan kell szabályozni ezeket a területeket. Ami azonban fontos lenne a fogyasztók szempontjából is, az a, az előrelépés a megjelöléseket illetően, például az eredet megjelölése illetően. Átláthatóvá kell tenni a fogyasztók számára, hogy honnan származnak a termékek, hogy a fogyasztó szabadon választhasson. Még egy dolog, újra és újra elhangzik az, hogy a legutóbbi kapreform növelte volna az egyenlőtlenségeket. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Talán a szakemberek tudnak erre válaszolni. Én nem gondolom azt, hogy a legutóbbi kapreform révén növekedett volna az egyenlőtlenség. Igyekeztünk Európában egységesíteni például a területi alapú prémiumokat, támogatásokat. Nyilván Európában nagyon mozgástérre van szükség, ezt senki sem vonhatja kétségbe, de legalább igyekeztünk ezen azon a területen harmonizálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ára ugyanak kisé meglepődtem, mert most itt a Szagri Szakbizottságon belül először beszélünk erről a témáról. Azért is vagyok meglepve, mert szerintem teljesen felesleges, hogy a, menny, hogy a mezőgazdaság szempontjából az uniós belső politikai helyzetet összekeverjük a mezőgazdaság igényeivel. Ez nem jó, hogy itt jobb és baloldali érdekekről beszélünk. De úrnak azt is üzenem, hogy egyébként nem mi vagyunk a felelősek mindenért, de Castro úrnak pedig azt szeretném üzenni, hogyha azt akarják, hogy csak az Európai Bizottság szólhasson bele a mezőgazdaság ügyeibe, nos hát akkor onnantól kezdve valóban átpolitizáljuk ezt a szakbizottságot is. Most először van tényleg ilyen politikai természetű vita, megosztottság. Mi hangzott el? Ezt azért most jó lenne kommentárni. Én azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben nem akarjuk látni, hogy mi is történik ma az Európai Unióban, Hogan úr egy álságos tervel állt elő, ez egy sürgősséginek beállított terv, de nagyon későn érkezett, és mindenki elismerte azt, hogy ez nem kielégítő terv, nem veszi figyelembe azokat a nehézségeket, amelyekkel a mezőgazdasági szektor küzd Európában. Nos, hát ma sajnos az Európai Bizottság bizony felelőse a kialakult mezőgazdasági válsághelyzetnek. Emellett azért azt is elmondanám, hogy a tagállamok természetes, hogy saját gazdaságpolitikájukat, mezőgazdaságukat támogatják, jó lenne azt látni, hogy egészen más a helyzet a különböző országokban. És bizony még azt is hozzá szeretném fűzni, hogy nem a tagállami politikák azok, amelyek ma elhibázottak, hanem inkább az Európai Bizottság részéről tapasztalhatunk hibákat, mint ahogyan azt már láthattuk a tejszektor kapcsán is, olyan politikát folytat, amelynek eredményeképpen az államok nem képesek ellenőrzésük alatt tartani a mezőgazdasági helyzetet, hanem arra kötelezik a tagállamokat, hogy gyakorlatilag a bizottság dominanciájának árnyékában működjenek. Ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha konszenzusra jutnánk, hogy a 2014-es politika milyen nehézségeket hozott. Most már két éve látjuk, hogy milyen válságos helyzet alakult ki, valóban azt szeretnénk, hogy a tagállamoknak ne legyen semmiféle beleszólásuk a saját mezőgazdaságuk alakulásába, és Hogan úr vezérelje, kézi vezérelje akár a mezőgazdasági szakbizottság munkáját is itt a parlamentben. Ezt akarjuk? Képviselő asszonyhoz csatlakoznék. A sertés áfa csökkentés az 27%-ról 25%-ra az bekövetkezett már, és ez nem egyszeri, hanem végleges döntés jövő év január 1-től Magyarországon a tej, a tojás és a baromfi áfajának a csökkentése történik meg véglegesen, nem átmenetileg, hanem véglegesen 27-ről 5%-ra. Az én kérdésem ehhez kapcsolódik Szabadkai előadó úrhoz, hogy számításai szerint mit fog ez eredményezni, tehát a 27 százalékról 5 százalékosra történő áfa csökkentés a tejszektorba mit fog eredményezni, hová vezet majd, milyen eredmények születhetnek ebből. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy adjuk vissza a szót a szakértőinknek. Mindenkinek lesz néhány perce arra, hogy a feltett kérdésekre választ adjon. Lindberg úr kezdi. Őni a szó. Egy három-négy percben kérem foglalja össze válaszait. Köszönöm szépen. Nos, hát, hogyha jól értettem, az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy én esetleg támogatom a rugalmasságot és a különböző tagállamokban lévő különböző feltételrendszert. Hát ez nagyon messze áll a valóságtól. Én csak annyit mondtam el, hogy hogyan látom a jelenlegi helyzetet. Ez egy megállapítás volt, és az én javaslatom pont arra irányult, hogy tegyük átláthatóbbá a folyamatot, és adjuk a kezébe a gazdáknak azokat az eszközöket, amelyek kapcsán csökkenteni tudják ezeket a különbségeket. Az, hogy a különböző tagállambeli különböző szabályok hogyan viszonyulnak egymáshoz, nos hát talán a bizottság vagy a tagállamok jobban rálátnak arra, hogy milyen változtatásokra van szükség. Az én tapasztalatomban más tagállamokból származó tapasztalatok is hatottak arra, hogy ami Dániában intéztük a dolgainkat. Köszönöm. Szabadka úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Peti asszony kérdését valóban részben már megválaszolta kollégám a múltra vonatkozó részét. 2016. januárjában vezette be a kormány ezt a 27%-ról 5%-ra való áfa csökkentést, és ettől a sertéspiac stabilizálódását várják. Nyilvánvalóan a fogyasztás némi csökkentését, ugye ezeket a szociológiai szegénységi adatokat azért hoztam, mert nyilvánvaló az alacsony jövedelem visszafogja Magyarországon a sertéshús fogyasztást sajnos, lehet mondani, hogy durván a társadalom kétharmadában nyilván eltérő mértékben. Nincsenek, viszont kellenének hatástanulmányok, nagyon köszönöm a másik észrevételt, hogy a tejszektorban, egyébként a, a baromfi húsnál is, ami versenyez nyilván a sertéshússal, a marha hús piacán is megjelenik majd előbb-utóbb különböző intézkedések hatása, tehát ugye a hússzektor így több lábon áll, és a, a tojásnál is tervez a kormány hasonló mértékű áfacsökkentést, valószínűsítem, hogy 27%-ról 5%-ra csökkentést, de ez nem a teljes termékkör. Tehát azt kell tudni, hogy a sertés termékeknél az alaptermékek, ugye mondtam, hasított félsertés és az alacsony feldolgozottságú termékek, például mondok valamit, a szupermarketekbe kapható darátus, ugye az egy egyszerű termék, nem magasan feldolgozott, közel van a, a hasított félsertés árfekvéséhez. Azt lehet várni, hogy elsősorban a társadalom alsó kétharmadában a áfa csökkentés miatt bekövetkező, és reméljük, hogy ez a kereskedelem is továbbadja ezt az árelőnyt, fogyasztás növekedés várható, ezzel ugye stabilizálódhat a piac, a, a fogyasztott volumen enyhén növekedhet is. Még egyszer mondom, nagyon jó lenne, hogyha hatástanulmány készülne erre, hiszen 100 milliárd forintot durván 300 millió eurót szán erre a kormány. Ez nyilván költségvetési helyzettől függ, jelenleg az jó, elfogadható, és a végleges formát, amikor látjuk, akkor tudunk majd többet. Köszönöm szépen. Merci, merci à vous. Köszönöm szépen, Mát úr. Eh, voorzitter, ik had een aantal gerichte vragen om te beginnen. Köszönöm szépen. Egy sor kérdést intéztek hozzám is. Először is a szociális dömping kérdését fogalmazták meg. Egyetértek, hogy valóban úgy áll, egy-két tagállamban még mindig nincsen minimálbér, nem vezetik be a minimálbér intézményét, és ezen a területen is biztosítani kellene az azonos verseny esélyeket. Az én szervezetem támogatja a minimálbér bevezetését, és a holland soros elnökség is ezen dolgozik. Azután egy konkrét kérdést tettek fel az 500 millió felhasználásáról, hogy ez helyes megközelítés volt-e, vagy sem. Nos, mindenki tudja, hogyha a krízis alapból most még több pénzt csoportosítanánk, hát akkor ezek közvetlen kifizetések kárára menne, tehát ez mindenképpen a legrosszabb megoldás volna. Nem hiszem, hogy ez volna a megoldás, hogy pár száz millióval növeljük az 500 milliós keretet. Hiszen ez lecsapódna a másik oldalon. A harmadik piacokhoz való hozzáférés sokkal inkább megoldást jelenthet, helyes volna, hogyha Juncker mi hamarabb elutazna Oroszországba. Úgy tudom, júniusban utazik, de mi gazdálkodók annak örülnénk, ha már holnap menne, és áttörést érne el, hiszen a látni kell, hogy a bolykot nagy károkat okozott. Az oroszok fizetésüknek, jövedelmüknek 15%-át étkezésre, élelmiszerre és italokra adják ki, tehát nem csak az európai sertéshús vagy tejtermékek, hanem a a termékei is piacra találhatnának Oroszországban. Albert Dess arra kérdezett rá, hogy az 500 milliót nem lehetette volna jobban felhasználni. Egyetértek lett volna jobb felhasználása ennek. Én akkoriban, amikor a döntést hozták, még kopálnak voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy legalább az 500 milliót megszereztük, de mindezzel persze nem lehet ha közelíteni a játékszabályokat, a versenyszabályokat, a hiányosságok ugyanúgy fennmaradnak. Például Hollandiában 30 milliót lehetett felhasználni, de ezt nem közvetlenül a gazdálkodóknak fizették ki, hanem sokkal inkább egy a sertés tartók számára való új strukturális terv kialakításához járult hozzá, vagy pedig a vagy pedig a trágya újrahasznosítás programját finanszíroztuk ebből. Egy szóval szükség van a verseny szabályok közelítésére, de hát ez csak az első lépés volt. De Castro úr egy alapvető jelentőségű kérdést tett föl. Szükség van-e a középintős áttekintésre, vagy sem? A francia kollega azt mondta, hogy a közös agrárpolitika nem állja ki a krízist. Hát ebben van igazság, de ugyanakkor a középidős áttekintés csak akkor lehet sikeres, hogyha nem valami 10%-nyi pénzt kenegetünk ide-oda. Ám hogyha a középidős áttekintés a szükséges változtatásokat lehetővé teszi, akkor ezt üdvözlöm. Például ösztönözzük a termelőket az exportra, de összességében el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok, nem vagyok nagyon bizakodó a közös, a középidős áttekintés kapcsán, főleg, hogyha esetleg az ágazatból ki veszik a pénzt. Aztán az orosz bolykot kérdésre is rákérdeztek. Valóban az orosz piac megnyitása a mezőgazdaság, az európai mezőgazdaság érdekeit szolgálna. Juncker bizottsági elnök nyomon követi az eseményeket, és az egyik Juncker egy holland kerékpáros körversenyt eh, is megnézett, és ebből talán azt tanulhatta, hogy eh, tempót kell váltani, a sprint szakaszában nem lehet tétlenkedni, hanem bele kell taposni a pedálokba. Az állatjólét kérdése, és ennek a torzító hatásáról hallottunk, hogy egy másik kérdésre is válaszoljak. Úgy gondolom azonban, hogyha a címkézést nem használják fel helyesen, ilyen módon félrevezethetik a fogyasztót, ám a helyes címkézés segíti a fogyasztót abban, hogy megalapozott döntés hozzanak. Remélem, hogy itt az egyensúlyt a szabályozók majd kialakítják. Én helyesnek tartom, hogy vigyázunk az állatok jólétére, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy végezetül még maguk a gazdák válnak kihaló állatfajtává. Őket is eh, meg kell védeni. A szabályokat ezt hallottuk, hogy egy sor rugalmassággal alkalmazták. Például Belgiumban vagy Németországban és más országokban is a gazdálkodók a környezetvédelem és a természetvédelem területén is tevékenykednek, és erre megfelelő támogatást kell biztosítani. Biztos ez az önök házatáján azt jelenti, hogy az AGRI és az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottság szorosabban együttműködnek. Nem kell tehát dogmatikusnak lenni, nem szabad dogmatikusnak lenni. Feron kollega azt mondta, hogy a agrárpolitikát nagy nemzeti alapon kellene végrehajtani. Hát Franciaország a világ leg, harmadik legnagyobb agrárexportőre, és az Európai Unió vége bizony a francia agrárexportok végét is jelenteni, ezt megmondom, mindenfajta szépítés nélkül. Az európai válságot európai eszközökkel kell kezelni. Úgy hiszem, hogy ez az önök feladata, francia képviselők feladata, hogy ezt megértessék a francia gazdálkodókkal is. Köszönöm szépen a kérdéseiket, és remélem, hogy a válaszok világosak voltak. Ik wilde graag ingaan op de vraag van mevrouw Schreier. Die heeft gevraagd. Schreier asszony kérdése. Gemaakt worden voor, om te voldoen aan dierenwelzijn, milieu en... Azt kérdezte, hogy a többletköltségek, amelyek a környezetvédelmi és állatjóléti rendelkezésekből adódnak, hogy ezek ellen hogyan lehet hatni. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy nagyobb gazdaságokat működtessenek, ami növeli a hatékonyságot, de nyilván ennek negatív következménye is van, hiszen a tömegtenyésztéssel egyéb más problémák járnak együtt. A másik megoldás pedig a magánkezdeményezések köre, olyan kezdeményezésekre gondolok, ahol például felárral bocsátanak árul bizonyos termékeket a társadalom részvételével, beleegyezésével. Hogyha ez utóbbi megvalósulhat, akkor megteremthetjük az egységes versenyfeltételeket, játékszabályokat mindenki számára Európában. Ilyen magán kezdeményezésekkel lehet szerintem megoldani a helyzetet. Akik tehát különleges, akiknek külön, különleges óhajaik vannak, azok egy kicsit több, vállalják, hogy ezért egy kicsit többet fizetnek. Ami Svédországot illeti, ott a szénet szeretik, de más országokban, például déli országokban ez nem működik a hőség miatt. Vannak különböző magánkezdeményezések is, amelyeket már említettem. Aztán vannak bizonyos szabályok a sertések méretéleg vonatkozóan, és annak idején az illetékes miniszterek azt mondták, hogy ez nagyon drága lesz így, ezért talán lehetne a kereskedelem révén különböző kezdeményezéseket útjukra indítani. Tehát némileg a piacra bíztuk azt, hogy megoldja ezt a problémát. Euh. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat, és köszönöm ezt az érdekes vitát. Nagyon sok kérdés felmerült, ez egy alapvetően fontos téma. Ezen el kell, ezeken a kérdéseken még tovább kell gondolkodnunk. Én azt hiszem, hogy a mi vitánk semmiképpen sem volt hiába való, és sikerült talán előrelépnünk azokban a kérdésekben, amelyeket nap mint nap felteszünk magunknak. Ennyit szerettem volna a munkák ma délelőtti, vagy ma délutáni első részével kapcsolatban elmondani, és most következik a második része a munkánknak, amikor az Európai Bizottsággal fogunk eszmét cserélni a delegált jogi aktusokról, végrehajtási jogi aktusokról. Korté úr ide fog jönni. Néhány percig tehát felfüggesztjük az ülésünket, amíg ő megérkezik, és azután szeretnék majd még annyit elmondani, hogy Péter Járnak boldog születésnapot kívánunk, aki most ide nemrég jött be a terembe. Még egyszer boldog születésnapot, hiszen ha jól tudom, tegnap volt a születésnapot Péter Köszönöm, akkor technikai szünet néhány percre. Je vous propose de, de reprendre les travaux. Azt javaslom, hogy folytassuk a munkánkat, mert megérkezett eh, az illetékes eh, személy is. Használjuk ki a rendelkezésre álló időt. Azt javaslom, hogy mindenki térjen vissza a helyére, hogy minél hamarabb megkezdhessük az eszmecserét, Köszönöm szépen, hogy itt vannak, köszönjük a figyelmet, egy olyan eszmecseréről van szó, amelyet a bizottsággal folytatunk a delegált jogi aktusok, illetve a végrehajtású, a végrehajtási aktusok tekintetében, a mezőgazdasági válság tekintetében. Kortin úr itt van, Hogan biztos, mint ahogyan ön is, önök is tudják, beterjesztette javaslatait március 14-én a mezőgazdaság és halászati tanácsban. Mostanáig csak egy delegált jogi aktus érkezett meg, amely a teiparra vonatkozik. Ezt ö, sürgősségi eljárásban fogadtuk el, tehát már is életbe lépett, de önök is tudják, hogy itt a parlamentben még ezt ellenezhetjük. Ugyanezen témával kapcsolatban a bizottság 2016. április 11-én jóvá hagyta a teipar, illetve a teipari termékekre vonatkozó részletes szabályait. Kérem, hogy a bizottság tájékoztasson bennünket ennek az intézkedések, ezeknek az intézkedéseknek a hátteréről, illetve azok részleteiről, és hogy vannak-e további tervezetek, delegált és végrehajtási jogi aktusok tekintetében, vannak-e ilyen kérdések, amelyekkel most foglalkozik a DG Agri. Öni a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy egy picit késtem. Köszönöm szépen azt is, hogy ezt a mai napirendre tűzték ma délután. Még mielőtt a kérdésekre választ adok, szeretnék néhány szóban tájékoztatni arról, hogy hogyan vélekedünk a mezőgazdasági piacokról. Hát ezek nagyon távol állnak a kielégítő szintől, főként a sertéságazatban, illetve a tejágazatban rendkívül alacsonyak az árak. Éppen ezért nagyon fontos a ma délutáni eszmecserénk, és az, hogy a mai napon a rendelkezésükre állhatok, illetve tájékoztathatok arról, hogy mit is tett az Európai Bizottság a biztos két héttel ezelőtti plenáris ülésen való megjelenése óta nem szándékozom, elnök úr, hogy minden intézkedésről részleteiben szóljak, amelyet a bizottság bevezetett. Március hónapban Hogan biztos 13 kiegészítő intézkedést jelentett be a mezőgazdasági piacok válsága annak leküzdése érdekében, de az önök kérésének megfelelően ma a delegált jogi aktusokra szeretnék koncentrálni felszólalásomban. Persze rengeteg munka zajlik, a magántározási támogatási rendszert még működtetjük. Létezik a mezőgazdasági piaci, az agrárpiaci task force. Vilman úr az elnöke, és illetve önök képviselőit meghívták oda, aztán mezőgazdasági termékek promóciójára is extra eszközöket biztosított a bizottság. Bizonyal emlékeznek a 13 milliós ivó tej, ivásra szolgáló tej támogatási programra, és persze a bizottság a biztos és a bizottság szolgálatai aktívan vizsgálják meg, hogy hogyan lehet új piacokhoz hozzáférni. Mi több a bizottság Kínában és Japában járt múlt héten, éppen ezt a kérdést feltérképezendő. De most arról szeretném önöket tájékozódni, hogy mi történt azóta, hogy két héttel ezelőtt Hogan biztos a plenáris adót felszólalt. Az első lépés, amelyről beszeretnék számára, nem teszi szükségesé az Európai Parlament beleegyezését, de ennek ellenére nagyon fontos lépés ez. Ez pedig a intervenciós, a, tejpor intervenciós felvásárlásának küszöbe 109 ezer tonna volt ez a tejpornál, és 50 ezer tonna vajnál amikor ezt a intervenciós felvásárlási szintet elérik, a bizottság tenderezési rendszere kell, hogy térjen át, nem fixáron vásárol. A bizottság arra tett javaslatot, hogy ezeket a küszöböket megduplázzuk, 218 ezer tonna a mm, sovány tejpar esetében és 100 ezer tonna a vaj esetében, ezt nagyon gyorsan elfogadta a tanács ezt a javaslatot. Így tehát eh, továbbra is bevásárolhatjuk, sokkal hosszabb időn keresztül vásárolhatjuk fel a sovány tejport és a vajat, amíg az új küszöböket nem érjük el. Az a tény persze, hogy a bizottság ilyen nagy mennyiséget vásárol, csupán arról tanúskodik, hogy a piac nem vásárolja meg a tejport. A vaj piacon nincsen probléma. A probléma egyedül a sovány tejpor piacán jelentkezik. Ez pedig azt mutatja, hogy a tej piaci válság nagyon mély. Mindez tehát megtörtént, és a megemelt küszöb jövő múlt hét óta érvényes a megemelt plafon. A másik újdonság, elnök úr, erről ön is röviden beszélt, két bizottsági intézkedésben írható le. Egyrészt az önkéntes megállapodások ösztönzését szolgáló terv, melyel a gazdálkodók tervezhetik a saját tejtermelés, termelésüket. A 212-es a közös piaci szervezésről szóló rendelet 212-es cikke teszi ezt lehetővé, illetve a delegált jogi aktusok. Mind a végrehajtói, mint a delegált jogi aktusok április 13-a óta hatályban vannak és október 12-ig, tehát 6 hónapig lesznek érvényben. A közös piaci szervezés alapját adó kiinduló rendelet egy további maximum 6 hónapos meghosszabbítást tesz lehetővé. Azaz, ezen önkéntes megállapodások már most megköthetőek. És hogyha megengedi, néhány szóban szólnék arról, hogy miért olyan fontos jogi eszközzel van dolgunk, és miért eh, reméljük, hogy a delegált jogi aktus felülvizsgálata során a parlament pozitív véleménye lesz. Miért fontos tehát az, hogy az európai tejtermelőket arra ösztönözzük, hogy te kevesebbet termeljenek? és miért nehéz ezt a célt elérni ezen konkrét intézkedések nélkül? Hogyha megvizsgáljuk az Európai Unió tejpiacát, három tényezőről kell beszélnünk. Három tényezőről, amelyekből a nehézségek erednek. Az első tényező, hogy estek a világpiaci árak. Mindenhol, nem csak az Európai Unióban, az egész világpiacon csökkentek a világpiaci árak, ez minden tejtermelő gazdát érint az egész világon. Magyarázható az azzal, hogy a nyersanyag árak nem csak a tej esetében, hanem általában a különböző élelmiszeri alapanyagok és nyersanyagok ára esett. Többek között, mert Kínában a kereslet visszament, csökkent. Másrészt van egy specifikus európai ok, ez valóban az orosz embargóval függ össze. Oroszország nagyon fontos piaca volt az európai tejágazatnak, a piac pedig 2014. augusztus óta nem létezik számunkra. A harmadikok pedig azzal magyarázható, hogy a tejkvóta kivezetése után jelentősen nőtt a tejtermelés. Ez csak súlyosbította az előző két eh, tényező által létrehozott súlyos helyzetet, fokozta ezt a helyzetet, eleve túltermelés volt, a túltermelés pedig nőtt. Havonta kapjuk meg az új számokat, és azt látjuk, hogy Európában összesen mintegy 4-5 százalékkal több tejet termelnek ma, mint a kvóták idejében. Nagyon nagy különbség van persze az egyes tagállamok között, nem minden régió vagy nem minden tagállam növelte ennyivel a termelését, de az átlag, mondom, ez az 5 százalék ennyivel nőtt a kvótak fennállásához képest a termelés. A tejpiaci megfigyelőhelyi adatai hozzáférhetőek. Nos, a krízisnek ezt a harmadik összetevő tényezőjét akarjuk az a fentebb említett intézkedésekkel orvosolni. Lehetőséget kínálunk tehát a szervezet gazdálkodók számára, az gazdálkodók számára, hogy termelői szervezetekben szerveződjenek meg, és így szövetkezeteket vagy termelői szervezeteket hozzanak létre, leülve így és egyeztetve, hogy milyen mennyiségű tejet állítanak elő. Az ilyen megállapodások az európai versenyszabályokba ütköznének normál esetben. Megengedhetetlen, hogy európai termelők vagy piaci szereplők a termelés volumenjében egyezkedjenek. Hát ezt kartának hívják. A közös piaci szervezet ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a súlyos válság fennállása esetén a gazdálkodókat, a mezőgazdasági termelőket kivonjuk a kartászabályok elől, és ezt tesszük mi ezzel az átmeneti hat hónapos engedéllyel. Voltak éppen, tehát a kap itt egy lehetőséget biztosít arra, hogy ha a termelők a kínálatot akarják korlátozni, akkor ezt tehessék meg. Ez egy új szabály, amely a 2013-as önök segítségével elfogadott közös piaci szervezetről szóló jogszabályban jelenik meg először, és most élünk ezzel. A bizottság arra buzdítja, arra bátorítja a tejpiaci szereplőket, hogy eh, éljenek a rájuk háruló lehetőséggel, egyeztessenek és csökkentsék a termelést. Összességében elnök úr. Még röviden végig szaladnék a további két-három fontos észrevételemem. A bizottság elindította a húspiaci megfigyelőhely felállítását szolgáló eljárást. Hogan biztos jelezte, hogy a tejpiaci megfigyelőhöz hasonlóan egy húspiaci megfigyelő helyet akar létrehozni. Ez technikai ezt a bizottság csak úgy hagyhatja végre, hogy egy szakértői csoportot hoz létre, a szakértőket pedig nyílt eh, versenyen válogatjuk ki. Ezt a tendert, ezt a meghívá, ezt a kiírást, ezt publikáltuk, és a szakértő jelöltek május 15-ig nyújthatják be pályázatukat. A húspiaci megfigyelőhely első találkozójára reményeink szerint még nyár előtt sor kerül, és ilyen módon még egy eszköz lesz a kezünkben arra, hogy a mainál még szorosabban nyomon kövessük a sertés, a marha és a szárnyas piac, húspiac alakulását. Néhány szót a zöldséggyümölcságazatról. A jó hír az, hogyha megvizsgáljuk az adatokat és a kereskedelmi statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy az ágazatok, ágazat legtöbb szereplője igazodott az orosz piac elvesztéhez, és alternatív értékesítési forrásokat találtak. Az Európai Unió bizonyal emlékeznek rá 2014. szeptemberében specifikus intézkedéseket fogadott el, megcélozva ezzel a zöldséggyümölcs ágazat szereplőit, hiszen ezek romlandó termékek. Ezen mechanizmusok segítségével egy millió tonna zöldséget és gyümölcsöt vontunk ki a piacról. Ennek az intézkedésnek a összköltsége 262 millió euró volt. Két éves futamidőről beszélünk. A ma érvényben lévő intézkedés júniusban jár le, és a bizottság nagyon hamar egy új intézkedést készít elő, ez egy delegált jogi aktus lesz. Tehát, Andri úr, ez lesz a második delegált jogi aktus, amelyel a parlamenthez fordulunk, amely lehetővé teszi majd, hogy egy további évre hosszabbítsuk meg ezt a programot a zöldséggyümölcságazaton, tehát 2017. június végéig. Ha csak az orosz embargót korábban fel nem, vissza nem vonják. Mindenesetre a mi tervezett rendeletünk egy éves futamidejű lenne. A meglévő rendszer kiigazításán is komolyan dolgozunk, hiszen a harmadik évre évébe lépne ez a program. És figyelembe véve, hogy az ágazat sok termelője alternatív piacokat talált, ezért mind a költségvetést, mind a mennyiséget jelentősen csökkenti a bizottsága tervezetében, de mint mondtam, ezt a envelopot, ezt a borítékot a bizottság elkészíti, és itt lebontjuk majd a tagállamokra előirányzott összegeket is. Ha megkérdezem a szakértőimet, hogy az intézkedésnek mekkora a tékapja, 2015. június óta, majdnem egy év alatt, azt mondják, hogy 35%-ban hívták le a költségvetési forrásokat a piaci szereplők. Ez jó hír, hiszen az azt jelenti, hogy kevesebb szükség van erre az intézkedésre. Ezért a harmadik évben egy csökkentett költségvetésű és csökkentett mennyiségeket előirányzó javaslattal állunk elő. Végezetül a finanszírozásról. A bizottság a plenárison is két héttel ezelőtt világossá tettem, hogy az EU költségvetésében nincsen lehetőség arra, hogy finanszírozást biztosítsunk azoknak a tejtermelőknek, akik önkéntesen akarják csökkenteni a tej mennyiséget, a termált tej mennyiségét. Ugyanakkor a tagállamok számára megnyitottuk az állami támogatás nyújtás lehetőségét. Ezzel az állami támogatással segíthetik a nehéz helyzetbe jutott gazdákat a meglévő engedélyezett állami támogatási eszközöket kiegészítő intézkedésekről van szó. Természetesen a tagállami eljáró hatóságoknak kellő iránymutatást adunk. Itt um, évente gazdánként 15 ezer eurós támogatást engedélyez a bizottság javaslata. Van itt egy fontos szempont, melyről beszélni szeretnék. Ezt az állami támogatást hitel formájában nyújthatják a tagállamok, ezt vissza kell fizetni. Ha a gazdálkodó az állami támogatás kontextusában elkötelezi magát, hogy stabilizálja, vagy esetleg csökkenti a termelését, akkor um, igazi támogatás formáját öltheti ez az állami támogatás, nem hitel formáját. De erre csak akkor lehet, arra van lehetőség, még egyszer mondom, hogyha a gazdálkodó, a tejtermelő elkötelezi magát, amellett, hogy nem termel többet, vagy legalábbis, vagy még inkább kevesebbet termel. Meglehetősen furcsa állami támogatási rendszer volna az, ahol támogatnánk a gazdálkodókat, akik továbbra is növelnék a tejvolumenét, melyet előállítanak. Azt hiszem, hogy ezekkel az intézkedésekkel beszámoltam, tájékoztattam önöket az elmúlt két hétben történt helyzetről, amióta Hogan biztos felszólalt a parlament plenáris előtt, Remélem, hogy a delegált jogi aktusokra, amelyeket már megkaptak, minél hamarabb rá tudnak budintani, ez ugye az önkéntes term, termelés csökkentés, illetve a szövetkezőkre vonatkozó két delegált jogi aktus, és azután majd, ha elkészül a zöldséggyümölcságazatra vonatkozó delegált jogi aktus, remélem, hogy arra is nagyon gyorsan rábódinthat a parlament. Köszönöm. Merci, merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Ropé úr. Most pedig megkezdjük a vitát. Dantán úr kezdi, mert ő a jelentéstevő ennek a kérdésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azok az információk, amelyeket most hallhattunk, azt mutatják, hogy a bizottság gyakorlatilag pszichológiai értelemben is válságkezelő üzemmódban dolgozik, és materiális értelemben nincs igazán ebben benne. Én úgy gondolom, hogy a költségvetéssel foglalkozó biztos sem tudja, hogy pontosan hogy néz ki az európai gazdák helyzete. 15 ezer euró per év az állami támogatás ezen a területen. Ma gyakorlatilag a gazdák egyetértenek abban, hogy 8-10 eurocentes vesztességgel kell számoljanak literenként a tejszektorban a gazdák, ezzel az összeggel tehát nem tudjuk megoldani a problémát. Úgyhogy amikor csak a nemzeti támogatási rendszerekre próbálunk hagyatkozni, az biztos, hogy nem jó értelem, nem jó irányba halad, mert nekünk a közös agrárpolitika védelme a célunk. És hogyha ilyen válsághelyzet alakul ki, és olyankor csak a tagállamok kell megküzdjenek vele, nos hát akkor egyértelmű, hogy a közvéleményben felmerül ez a kérdés, hogy akkor az EU mit tesz, van -e egyáltalán értelme a közös agrárpolitikának. Hogan biztos jó lenne, hogyha jobban felfogná, hogy mi is a tét, beleértve akár a bizottság elnökét is, ő sem látja, hogy miről van itt pontosan szó. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen olyan döntés, amelyel a válságból ki lehetne lábalni, az az lenne, hogyha globálisan kártalanítanánk az tejszek szektorban dolgozókat, és mindenkit rábírnánk arra, hogy két-két és fél százalékkal csökkentse a tejtermelését. gyakorlatilag ekkora mozgástere mindenkinek van az állatok takarmányozásán keresztül. Ezen keresztül csökkenteni lehetne a termelést. Sokkal jobb lenne ez, mint hogy administratív módon kívánjuk ezt a helyzetet rendezni, és utána azt, ezeket a tejtermékeket vagy tejport is tárolni kell, és így tovább. Ne felejtsük el azt, hogy a már javasolt delegált jogi aktusokon keresztül ezen is el kellene gondolkozzon a bizottság együttműködésen alapulva, én úgy gondolom, hogy a parlament minden bizonyal támogatni fogja mindezt, de ennél sokkal komplettebben kell tekintenünk azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek ezeket az intézkedéseket kísérik. Nézzük most a gyümölcságazatot, itt is meg kell vizsgálnunk a piacot. Ha megvizsgáljuk a piacot, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, akik találtak alternatív piacokat annak érdekében, hogy új piacok felé nyissunk, a biztos is tesz erőfeszítéseket, ez önmagában érdekes és jó tevékenység, de valójában csak most kezdődik meg a gyümölcsidény, és a következő másfél hónap során fogjuk látni pontosan azt, hogy hogyan néz ki a gyümölcs-zöldség piacunk és ezt majd össze fogjuk tudni hasonlítani a valósággal, mert Európában szinte mindenhol a következő hetek, hónapok során fog megvalósulni a termelés nagy része. Köszönöm szépen. Müller asszony. Korté, Korté, Korté, Korte úr, nagyon szépen köszönöm azt, amit elmondott de azért mégiscsak Németországban úgy néz ki a helyzet, hogy a tejtermelők nem akarnak megállapodásokat. Vannak olyan termelői szövetkezetek, amelyek felkeresték a gazdákat, mondva, mondván, hogy érdemes lenne most már a termelési volumen csökkenteni, de csak egyetlen egy ilyen termelői szövetkezet van a több mint 150 közül. Tehát csak egyetlen egy kereste fel a gazdáit, hogy csökkentsék a termelést. Az állami tejtermelői vállalat pedig eh, semmiféle olyan kitételnek nem kíván eleget tenni, amely ahhoz vezetne, hogy a gazdák helyzete javul. Szerintem európai szinten újabb eszközökre lenne szükség, újabb kezdeményezésekre. Deszúrhoz hasonlóan nekem is eszembe jutott, hogy érdemes lenne az olyan megoldásokat is szem előtt tartani, amikor például a tejport eljuttatjuk a különböző feldolgozói ágazatokhoz. A német agrárminiszterek már most megmondták azt, hogy a gazdaságonkénti 15 ezer eurós rendelkezést nem akarják végrehajtani. Lényegében nem vagyunk előrébb, a bizottság a tagállamokra tekint, a tagállamok a bizottságra. Úgy tűnik, új forrásokat nem teremtettünk elő. Továbbra is kérdéses számomra, hogy nem kellene egy, egy másfajta Európai Uniós szintű intézkedést bevezetni. A plenáris ülésen is elmondtam már, hogy egy korlátozott id- idejű prémium lenne talán a legjobb eszköz a tehenek számának csökkentését támogatva. Szerintem európai szintű piaci kiigazító intézkedésekre lenne szükség, így lehetne a leggyorsabban csökkenteni a piacon lévő tejvolumenét. Hozling úr? Nos, hát hogyha azt a javaslatot akarjuk támogatni, hogy csökkentsék a tehenek számát, akkor megint a 60-as években találjuk magunkat. Ezt már máskor is kipróbáltuk, és nem működött. A bizottság még mindig nem ad magyarázatot. A hosszas vita végén nagyon csalódott voltam, hogy biztos úr nem, nem is jegyzett meg semmit abból a rengeteg javaslatból, amit mi előterjesztettünk. Persze a tejmennyiségét valahogy csökkenteni kell, de a bizottság azt mondja, hogy igen, ez a tagállamok feladata. A tagállamok kialakíthatnak bizonyos programokat, de hogyha nem lépünk fel európai szinten, ha nincs európai szintű egységes intézkedésünk, akkor nem várhatjuk el, hogy a tagállami intézkedések ezt megoldják, hiszen a többi tagállam továbbra is ugyanúgy termel, mint eddig. Európai megoldásra van szükség, és ezt a bizottságnak kell előterjesztenie. Nem is képes egyébként minden tagállam egyedül finanszírozni az intézkedéseket, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon nehéz költségvetési helyzetbe kerültek. Tehát európai megoldásra van szükség az európai válság kezelésére. Elhangzott az is, hogy a piaci megfigyelő hatóság amely működik már a sertéshús ágazatban, működjön a tejpiacon is. De hát fontos, hogy ez a szerv megfelelő eszközökkel is rendelkezzen a cselekvéshez. Ez viszont pénzbe kerülne. Mindenki óckodik attól, hogy a mennyiség korlátozásáról beszéljünk, tehát mindaddig, amíg ezt nem tesszük meg, addig az összes többi eszköz, az összes többi intézkedés sem lesz célra vezető. Mihez kezdünk akkor, hogyha már megteltek a tejporraktárok és a vajraktárak, akkor építünk még egy raktárat? Lehet azon nevetni, hogy a biztos úr utazgat a világban, és mindenütt tejet árul, de hát végeredményben azt látjuk, hogy nem működnek az eddigi lépések. Mikor fogunk végre elgondolkodni azon, hogy európai szinten korlátozzuk a mennyiséget? Ha nem tesszük ezt meg, akkor a tejágazat a valaha volt legnagyobb válságát éli majd meg, és vannak olyan tejtermelők, amelyek már most 20 cent alá akarják, illetve olyan tejfeldolgozó üzemek, amelyek célként fogalmazták meg, hogy literenkénti 20 eurócent alá essen az ár. Ez egy katasztrófa. Mikor ébred már rá erre végre a bizottság? Köszönöm. Loazó úr. Köszönöm szépen. Ami a mezőgazdasági válságokat illeti, és a bizottság azokra adott válaszait, gyakorlatilag semmit sem tesz egyébként a bizottság. Van ezzel kapcsolatban a helyzetet felmérő elemzés, amely Franciaországban készült. 50% a francia gazdáknak nagyon rossz helyzetben van, 14%-a azt gondolja, hogy már ebben az évben felhagy a gazdálkodással. Ez drámai ez a helyzet, mert egész egyszerűen nem tudnak megélni a gazdálkodásból, és az administratív terhek hatalmasak. Mi a helyzet a tejágazatban? Deregulációt láthattunk, ugyanez a marhahús ágazatban is igaz. Tudjuk, hogy mi a helyzet a zöldség-gyümölcs ágazatban, vagy a gabona, helyzetben, gabona ágazatban is, amelyben nagyon fontos kérdések merülnek fel. Mindenki tudja azt, hogy sokkal magasabbak ezekben az ágazatokban a termelési költségek, mint a piaci árak. Úgyhogy innentől kezdve minden csak medővita nem fogják ezek a különleges intézkedések megoldani a helyzetet. Én azt hiszem, hogy radikális váltásra van szükség az európai mezőgazdaságnak, vissza kell adnia az összes eszközt a tagállamok kezébe, nem szabad, hogy az európai gazdák egymással tisztességtelen versenybe bocsátkozzanak, és meg kell szüntetni ezeket a borzalmas administratív terheket, amelyeket a gazdák nem tudnak kezelni, ez hatalmas munka, többletet és nagy stresszt jelent számukra. Én úgy gondolom, hogy ezt csak akkor, illetve hogy ez nem fog megoldódni, és valójában csak az élelmiszerágazat, illetve az agro nagy biotech cégeknek a malmára hajtjuk a vizet. Fontos lenne a külső piacok megnyerése, vagy pedig egy olyan hagyományos mezőgazdaság létrehozása, amely élelmiszer biztonságunkat, önállátásunkat biztosítani tudja. Ugyanis a jelenlegi helyzet abszolút inkoherens, és úgy látom, hogy itt nagyon sok olyan, illetve nincsenek itt túl sokan jelen a parlamenti képviselők közül, és azt hiszem, hogy ennek nagyon egyszerű oka van. Akik itt ülnek, azok nem mezőgazdaságból élnek, és ezért nem is érdekli őket ez az egész téma. Bové úr! Alors, Köszönöm szépen. Először is azt szerettem volna elmondani, hogy Danten úr jól gondolkodik, jó gondolatai vannak, és nagyon világosan megfogalmazta azt, hogy mennyire nem értünk egyet a bizottsággal. Ugyanis itt egy inkoherens politikát láthatunk, és ez az inkoherencia semmilyen módon nem fogja megoldani a problémákat. Hogyha a tagállami kézbe visszaadjuk eh, ezeket a politikákat, Nos, hát ezt már megtettük részben a KAP reformon keresztül, és azt látjuk, hogy mi a milyen helyzet alakult ki, még rosszabb, tehát ez sem jó út. Valóban nem koherens az sem, hogyha azt kérjük, hogy bizonyos szektorokban a, mezőgaz- a gazdák ne termeljenek annyit, más területeken viszont még többet termeljenek. Ez egy ördögi kör, hogyha nincsen egy általános politikánk a mennyiségekkel kapcsolatban, akkor annak semmi értelme. És ez nem csak a tejiparban van így, hanem az eredet megjelölés területén is, ahol az Európai Bizottság visszautasította a tej csomag kapcsán, hogy a volümeneket az árakhoz kösse. Tehát itt alapvető problémákat látunk a tejiparban. Nézzük a húságazatot. Sokat beszéltünk a válságról, de azért van egy kérdés, amelyről nem esett szó, és a következő hónapok, évek során ez rendkívül fontos lesz. Azokról a megállapodásokról van szó, amelyeket most az Európai Bizottság az Egyesült Államokkal, Kanadával folytat, illetve a Mercosurral is folytat. Ma, amennyiben elfogadjuk ezeket az intézkedéseket, akkor 20-30 százalékkal fognak csökkenni a szektorban dolgozók. Tehát ez csak tovább romlik a helyzet, és drámai válsággal kell majd számolnunk a marha ágazatban. Ugyanez a helyzet a sertés ágazatban is, ugyanis Kanada, az Egyesült Államok és a Mercosur országok is el fogják árasztani a piacainkat, úgyhogy ez egy ördögi kör. Ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, és önöknek ott van a lehetőség még a kezében, hogy ezeket a mezőgazdasági kérdéseket a szabadkereskedelmi egyezményekbe ne vigyék bele. Tehát egész egyszerűen a mezőgazdaság nem eladó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. José Bové az imént már elmondta nagyon helyesen. Teljességgel inkoherens a politikánk ezen a területen. Egyrészt örömteli az, hogy a bizottság szintjén egyáltalán már szóba kerül a mennyiség csökkentése, de ha önkéntes alapon történik mindez, akkor pontosan az fog történni, amiről a kollégák már beszéltek is. Egy dolog még nem hangzott el, ezt kiegészítésképpen szeretném elmondani. Elveszítjük azt a, te, a megfelelő tejellátást, hogyha most nem sikerül azonnal cselekedni és a mennyiséget csökkenteni. Itt van Románia esete, Romániát európai importok árasztják el, és ott a helyi és regionális szinten termelő kisebb gazdaságok már nem is tudják állni a hatalmas nyomást a piacon. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy mindenféle számadatok röpködnek itt, arra vonatkozólag, hogy mennyi pénzre lesz szükség ahhoz, hogy a gazdákat életben tartsuk. De hát Németországban 1,3 milliárd eurós veszteséggel kell számolni, hogyha 10 centet veszítünk el literenként a tejen. Nem cselekedtünk időben, nem csökkentettük időben a tejmennyiséget, ha ezt megtettük volna, akkor nem lenne ekkora veszteség, tehát egész Európára vonatkozó kötelező megoldásra és csökkentésre van szükség. Merci, Madame Scheiner. Köszönöm, Scheiner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A közös agrárpolitikáról beszélünk, és azt halljuk, hogy van, ami nem működik akadozik a közös agrárpolitika. De hát az is elfogadhatatlan, hogy a pénzt automatikusan csak tovább fizessük. 15 millió euró per gazdálkodó per év támogatásról volt szó, de hát van olyan gazdálkodó, akinek 200 hektáron gazdálkodik, van, aki 20 és van, aki 2000-en. De hát miről beszélünk, kérdem én? Persze, sok gazdálkodó örülne a 15 ezer eurónak. Ami pedig a mennyiség csökkentést illeti, illetve a termelői szervezetek felállítását illeti. Van egy kérdésem Hollandia kapcsán. Vannak itt olyan Itt ugye olyan termelők termelnek, akik komoly bankhitelekkel építették fel a gazdaságukat, és kérdezem tehát, hogy mit lehet tenni a foszfátokról szóló vita, vitára tekintettel. Mert ugye a foszfátok is szerepet játszanak Hollandiában. Ha most nem válaszol, akkor kérem, hogy írásban válaszoljon nekem. A holland agrárminiszter azt mondta, hogy az általa javasolt megoldás európai megoldás. De hát ehhez több időre van szükség, hogy a foszfátok problémáját megoldjuk. Hiszen maguk a gazdálkodók megépítették az istálókat, hogyha most a környezetvédelmi irányelvnek megfelelően akarnak gazdálkodni, akkor ez hatalmas költségeket ró majd rájuk. Merci, Monsieur Dess. Köszönöm, Dess úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Korte úrnak, hogy beszámolt nekünk nem is vitatom, hogy a bizottság jó szándékkal van, de Korte úr, a 222-es cikk, és ezt már több más kolléga is említettem, az önkéntességre alapodó cikk nem működik. Hogyan járjunk el? Bajorországban a tejtermelés 50%-a a magántermelőknél van, a másik 50% a szövetkezeteknél hogyha most a gazdák, a magántermelőknek azt mondom, hogy termeljetek 5-10%-kal kevesebbet, akkor öm, ezt kompenzálni kell. Aztán vannak olyan tejüzemek, akik felépítettek egy komoly piacot, komoly beruházásokkal, ezek csökkentsék a termelést, és aki meg nem tett semmit, azok tovább termelnek. Szóval önkéntes alapon ez nem fog működni, meg kell, hogy mondjam. Németország, Lengyelország, Franciaország csökkent, mások nem csökkentenek. Voltak éppen mindenki azt szeretné, hogy ez a három nagy termelő ország csökkentsen. Tehát a 222-es cikket ilyen módon nem lehet élettel megtölteni. De a Müller asszony által felvetettekre vissza szeretnék utalni, hiszen Korte úr, most esünk, esélyünk volna arra, hogy talán mondjuk 200 millió euróval a, becsatornázzuk a vaj zsíradékot a háztartásokba, vagy a sütőiparba, és ilyen módon nem kellene indonéz pálmaolajat importálnunk. Szóval azt gondolom, hogy itt egy komoly mennyiségű vajat fel lehetne használni. Nekem jobban tetszene, hogyha mindezt az 500 milliósból, milliós keretből finanszíroztuk volna de itt nem csak az EU hatásköréről van szó, hanem nemzeti hatáskörről is. Sok gazdálkodó azt mondja nekem, hogyha jó években adómentesek lennénk, vagy kevesebb adót kellene fizetnünk, és tartalékot képezhetnénk, akkor a kríziseket is jobban átvészelnénk. Tehát azt hiszem, hogy az EU-nak például itt nyomást kellene gyakorolnia a tagállamokra. A szociális területen nem rendelkezünk hatáskörrel. Márpedig nem lett volna rossz, hogyha az agrár költségvetés forrásait agrár szociális célokra lehetett volna fordítani. Németországban mondjuk a költségek felét, a szociális költségek felét a munkáltató, másik felét a munkavállaló fizeti. Hogyha tehát az ilyen szociális költségeket mondjuk a második pillérből lehetne finanszírozni, akkor ez nagyon jó megoldás volna. Új szellemben kell ezeket a kérdéseket megvitatni. Ami pedig az intervenciós mennyiségeket illeti, Korte úr tudja, Csolos biztos 30 ezer tonna vaj intervenciós mennyiségre tett javaslatot. Hát ez semmi ez légy piszok, nem több, 30 ezer tonna. Az én javaslatom 250 ezer tonna volt, ennek nem volt többsége, de hát ezt a 70 ezer tonnát fogadtak el végezetül. Egyszerűen nagyobb mennyiséget kellett volna kivonni a piacról. Persze Hoszlin kollega, tudom, hogy korlátlanul nem lehet interveniálni, de hát ha 250 ezer tonnát vonok ki a piacról, az lakósonként fél kiló. Hát ez nem egy olyan hatalmas mennyiség. De persze az intervenciós árat is meg kell szüntetni. Réde, régen 50-80-100 mielőtt a ár össze bezuhant volna, azelőtt kellett volna kisebb mennyiséget kivonni a piacról. Madame Aguilera. Aguilera asszony. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm. Szeretném megköszönni Korte úrnak a felszólalását. Én szeretnék most utalni arra, hogy a más kollégák is megtették már korábban, hogy nekem nem, nem tűnik túl jónak az, hogy most olyan válságban hozunk döntéseket, amelyet nem ismerünk még jól, tehát először is vegyük figyelme, tehát tudjuk azt, hogy ez egy nagy válság, de igaziból a tagállamoknak kell most megoldani ezt a válságot. És a bizottság részéről, az uniós részéről, az unió részéről a megoldások nem érkeznek eléggé jól. Mint ahogy láthattuk ezt a tejszektorban és én úgy gondolom, hogy itt a 222-es cikket kellene figyelembe venni, és ezt globális szinten kellene alkalmazni. Amennyiben tudom, hogy itt egy önkéntes megközelítésről van szó, de hogyha nem így járunk el, akkor sem értelme nem lesz az egész intézkedésnek. Én Spanyolországból érkezem, sokkal kevesebb tejet termelünk, mint amennyit fogyasztunk, de mégis már egy tíz éve átalakulóban van a tej ágazat. Ahogyan elmondtam, keveset termelünk, és más tagállamoktól vásároljuk a tejet, és ennek ellenére most azt látjuk, hogy a spanyol kormány ezzel a problémával is globálisan kell, hogy foglalkozzon, úgyhogy 6%-kal kell, hogy csökkentse 5 év alatt a tejtermelés volumenét, akkor, amikor olyan ország vagyunk, amely amúgy is elég kevés tejet termel. Én szerintem nem jó az, hogy egy ilyen globális válságban, egy Európai Uniós szintű mezőgazdasági válságban ilyen irányú döntéseket hozunk, és újra a nemzeti kézbe helyezzük a megoldás kulcsát. Nem tudom, hogy lesz-e ennek így megoldása vagy sem. Én nem hiszem, nem lesz túl hatékony ez az egész. Jó néhány ország már kimondta azt, hogy nem hajlandó ezt végigvinni, és nagyon szkeptikus vagyok az intézkedésekkel szemben. Azt hiszem, hogy ez önmagában nem egy rossz intézkedés, de nem ö, globális. Korte úrhoz lenne egy közvetlen kérdésem is. Ön utalt az orosz embargóhoz kapcsolódó, tehát ennek a kiterjesztésére. Azt szeretném tudni, hogy kevesebb pénz lesz, ugye ezt tudjuk már, de azt is szeretném megtudni, hogy lesz-e egyfajta folyamatosság, vagy sem, lesz-e olyan időszak, amikor nem lesznek támogatások, tehát hogyan tudjuk kiterjeszteni ezt a meghosszabbítást, ne legyenek űrök, a zöldség-gyümölcs ágazatban nehogy további problémák mutatkozzanak. Lenne egy utolsó kérdésem is. A tagállamok ezt a 15 milliót, ami az intézkedés csomag részét képezi, miért nem költik el a tagállamok? Mi lehet e-, ezen probléma mögött? Oui, merci, Monsieur Ferrand. Köszönöm, Ferrand úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hogy összefoglaljam a vitánkat, sok, sok hűhó semmiért. Mindenki elfogadta önök, az önök részéről a tejkóták végét és a deregulációt a tejpiacon. Vagy majdnem mindenki, mondjuk a többség. Néhány, néhány gal ellenálló e, leszámítva. Nos, hát most már láthatjuk, egy évvel a dereguláció után is már láthattuk 2015 márciusában, hogy milyen nagy válság alakult ki. Ezt egyébként borítékolhattuk volna előre. Tehát egyértelmű az, hogy közvetlen akarat van amellett, hogy lebontsák azt, amit nagy nehezen felépítettünk, minden ország szeretné legitimitását visszaszerezni a tej ágazatban. A következő kérdés merül fel bennem. A biztos azt mondja, hogy Hogan biztos, mindent az ellenőrzése alatt tart, nincsen válság és minden tökéletes. Én egy kérdéssel lennék, vagy állnék a bizottság felé. Itt egy tervezetet olvashattunk, voltak olyan országok, akik tovább akarták növelni ter, tejtermelésüket, és vajon ezek az országok tárolhatnak-e? Mert ebben az esetben Hogan úr sürgőség intézkedései elveszítik legitimitásukat. Mert ezzel megint azokat fogjuk támogatni, akik többet termelnek, akik túltermelnek, és más országok pedig nehezebb helyzetbe kerülnek, és az ő piacaikat vásárolják fel. Ennek egyetlen egy célja van, az, hogy véglegesen és önkéntesen egy ultraliberális európai mezőgazdaságot hozzunk létre. Finegen úr! Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, Korte úr Ön három okát említette annak, hogy válságra kerülhet sor, Említette a világpiaci árak csökkenét és az orosz embargód és a tejkvóták megszüntét. Van egy terület, amelyet meg kellett volna említenie. A mezőgazdaságon kívül élnek sokan, sokan élnek, akik a földön, akiknek semmi közük a mezőgazdasághoz, mindeközben azonban rengeteg pénzt keresnek a, keresnek a mezőgazdasággal. Hát nem kell géniusznak lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy végül nem profitálhat mindenki egy ilyen helyzetből. Sok mindent tettünk már, de nem vezetett eredményre mindez. Írországban a tejtermelők egyszerűen nem tudnak megélni a szakmájukból. A korábbi lépések, amelyek a gazdákat segíteni hivatottak lettek volna, a termelői szövetkezetek, ezek most már monstrumokká nőtték ki magukat. Az elmúlt két év során ezen eh, termelői szövetkezetek eh, vezetői 9 milliárd eurós prémiumot fizettek ki saját maguknak. Miközben a tejtermelők alig-alig tudnak megélni. A sertéságazatban hasonló a helyzet, ott sem igazán lehet eh, ebből megélni, miközben az egyik termelő 52, több mint 52 millió, illetve az egyik termelői szövetkezet 52 milliós haszonról, illetve profitról számolt be, miközben közvetetten van csak közük a mezőgazdasági ágazathoz. 52 millióról van szó. Tehát hogy, hogyan akarják biztosítani az önök által tervezett lépésekkel azt, hogy mindenki, mindenki hozzáférjen a nyereséghez, hogyha csak néhány nagy szereplő fér hozzá ehhez, és elnyeri a profit nagy részét. Jelen pillanatban úgy tűnik nem működik a rendszer, mert a mezőgazdaságon kívüliek milliókat keresnek, és azok, akik elvégzik ténylegesen a munkát, pénzt veszítenek ezzel, gyakorlatilag öngyilkosságba hajszolják saját magukat. És hát nyilván ezen nem kell meglepődni tekintettel a helyzette, helyzetre. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott, csak néhány végső gondolat. Én is szeretném megköszönni Korte úrnak, hogy eljött. Az elemzéssel kapcsolatban nincsen is hozzáfűzni valónk. A probléma az az, hogy a kialakult helyzetet hogyan akarjuk rendezni. A 222-es cikk egy olyan eszköz, amely önkéntes alapon nem fog működni. Ezzel nagyon erős versenytorzító hatást érünk el. Erre Aguilera asszony is utalt. Hazámban is nagyon hasonló a helyzet. Nálunk 40%-os a tej behozatal. Most, hogyha tovább csökkentjük a tejtermelést, az szerintem fenntarthatatlan. Tehát itt csak egy európai szintű program segíthet. Én úgy gondolom, hogy a kínálati oldalon kell közbelépnünk a piacszervezési eszközökkel, és megint visszatértünk ugyanazokra a kérdésekre, amelyeket a kapreformmal kapcsolatban már elmondtunk. 500 millió euró állt a rendelkezésünkre, ez egy fontos pénzügyi eszköz, és mégis végül nem használták ezt megfelelőképpen fel. Itt európai szintű válaszokra van szükség, nem pedig nemzeti ö, döntésekre. Köszönöm. Merci, Monsieur Jár úr. Köszönöm szépen. Egy valamit pontosítani szeretnék. Itt egész egyszerűen az én birtok méretemet nem írtátok le. 400 hektáron dolgozunk. Persze két ezer jobb volna, de hát mindent nem lehet elérni. Sem tejet, sem sertést sem tehet nem termelünk, sem sertést nem tartunk, úgyhogy azt hiszem, hogy elfogadatlan lehetek. Két észrevételem van. A rossz politika, szokták mondani, rossz a közös agrárpolitika eredményei. De hát, hogyha jobbak az árak, akkor viszont mondjuk azt, hogy a jobb árak a közös agrárpolitika eredményei. Tehát legyünk tisztességesek másodszorban. A 2017-es költségvetésről holnap cserélünk eszmét. Én annyit állapíthatok meg, hogy a 2017-es költségvetés ben nincs keret, hogy további kiadásokat irányozzunk elő. Mondhatjuk, hogy rugalmasabb pénzügyi krízismenedzsrendre van szükségünk, Ám hogyha több pénzt akarunk fordítani valamilyen célra, akkor ezt máshonnan a gazdálkodóktól el kell vennünk. Első felismerés. Ha mennyiségi szabályozásról van szó, itt a tej termelők nem lesznek partnereink, vagy nem képesek erre, vagy nem hajlandókra. Engem is felbosszant ez néha, hiszen azt gondolom, hogy a tartaléknál tartalék képzésnél van lehetőség. Ugye azt szoktam mondani, miért fizetünk ugyanannyi, ugyanannyit egy liter tejér, hiszen nem ugyanaz, hogy a szerződéses keretet teljesítem-e vagy sem. Hogyha a szerződéses keretet teljesítem, akkor vagyok nullán. Hogyha alá teljesítik, akkor büntetést fizetek. Ha túltermelek, akkor merül fel a kérdés. De hát itt Európában mindent egy kalap alá veszünk, és ez elhomályosítja a valóságot. Szóval kérdezem, hogy a szerződések kialakítása során nem lehetne további szempontokat érvényesíteni, például a szerződés betartásának szempontjait. Örülök, hogy mennyiségi irányításról és nem kvótákról beszélt a kollega, hiszen a régi tejkvóta idejében épp elég tejkrízis volt. Tehát ne állítsuk be úgy a, a kvótát, mintha ez mindenre megoldás volna. Nem, legyünk igazságosak. A kvóta, a kvótáról is politikai döntést hoztunk, és politikai megfontolások tárgyává vált a kvóta. A mennyiségi ellenőrzés kapcsán értem egyrészt, hogy a bizottság mennyiség csökkentő intézkedéseket nem akar bevezetni, hiszen tudja, hogy a európai gazdálkodók milyen találékonyak. Kivonják magukat ez alól, ezért a bizottság azt mondja, hogy ezt a tagállamokra bízzuk. Kérem a bizottságot, Azt hallottam, hogy az Európai, hogy az Agri Bizottság támogatja önöket, tehát kérem önöket, hogy egy európai megoldáson gondolkozzanak el. Hogyan lehet csökkenteni a tejmennyiségét. Hiszen az intervenció csak azt jelenti, hogy elhalasztjuk a probléma megoldását. Agri szakbizottságként legyünk elég bátrak, és mondjuk azt, hogy próbáljuk meg felszámolni az oroszországi embargót. Az orosz agrárminiszter például az úgynevezett fekete listán van. Például, hogy levennénk a fekete listáról, ez egy bizalomépítő intézkedés volna. Hiszen az orosz piac komoly felvevő piac volna számunkra. Merci, Monsieur Sebastian. Sebastian úr. Köszönöm szépen. Szeretnék a zöldséggyümölcs ágazatról beszélni, amelyben egy krónikus válságról beszélhetünk, amely már hosszú évek óta állandóan fel és felüti fejét, és nem mutat semmiféle javulásról jeleket. Eléggé világos egyébként, hogy miért van ez így, mert a harmadik országból érkező termékek nagyon tisztességtelen versenyben érkeznek be az Európai Unió területére, és a másik oldalon pedig ott van a nagy bevásárló láncok, áruház láncok gyakorolta nyomás is. Az Európai Bizottság viszont semmit nem akar tenni ezzel a problémával. Látjuk egyébként ennek a következményét a dél-európai gazdák öregednek, elhagyják földjeiket, és 15-20 éven belül nem lesznek zöldség és termelők, legalábbis Dél-Európába. Gyakorlatilag meghal mindenki, és akkor már persze nem lesz válság sem, ez egyértelmű. Aztán itt van ugye az orosz embargó kérdése. Engem nagyon aggaszt az, hogy a bizottság részéről felmerülnek egyáltalán aggályok arra vonatkozólag, hogy ezeket a különleges intézkedéseket megszüntessék. Itt nem arról van szó, hogy meg akarjuk csak hosszabbítani, hanem hatékonyabbá akarjuk tenni ezeket az intézkedéseket. Nem tudom, hogy lesznek-e más olyan termékek ezen a listán, amelyek eddig nem voltak rajta, ilyen a gránátalma, vagy pedig a keki, és itt a, ezeken a piacokon halálos fenyegetés éri a gazdákat, mikor akarják meghosszabbítani ezt a listát, és azonnali hatállal akarják ezt eh, megtenni, hiszen eh, a nyári gyümölcsök eh, esetében nagyon nagy a félelem a gazdák körében, hogy hogy fog megvalósulni mindez. Harmadsorban a bizottság azt is elmondta, hogy nem működnek azok a mechanizmusok, amelyek a amelyeket nem, tehát nem működnek azok a mechanizmusok, amelyek a gazdáknak kifizetett pénzekre vonatkoznak. Nagyon kevés, kevesen tudtak ebből profitálni. Ki kell fizetni ugyanakkor a munkásokat, és azonnali módon ki kell fizetni a gazdáknak a munkásait. A gyümölcsökkel kapcsolatban azért vannak itt ad, vagy bankok, gyümölcskrémek és így tovább, de hát a zöldségekkel gyakorlatilag lehetetlen bármi mást kezdeni. Ezért jó lenne azt látni, hogy lesznek-e módosítások azzal kapcsolatban, hogy ezen termékekre méltányos árakat lehet majd kifizetni. Nem akarjuk Oroszor, Oroszországon keresztül saját magunkat büntetni, mert hogyha ezt tesszük, akkor tulajdonképpen más sem teszünk, mint az európai gazdákat büntetjük tovább, akik már amúgy is rossz helyzetben vannak. Köszönöm. Bogovics úr. Hvala za besedo. Kot smo <clears throat> tu... Köszönöm szépen. Ahogyan hallottuk, az orosz embargó az alacsony olajár és a kínai öm, kereslet csökkentése volt az ár visszaesésének, a tej ár visszaesésének egy komoly oka. Ugyanakkor az olajár csökken, csökkenés segített a bekerülési árak csökkenésében is. Ezek tehát a kiváltó tényezők. A mezőgazdasági ágazat ugyanakkor nem tudja befolyásolni ezeket a kiváltó okokat. Ezek általános gazdasági, politikai okok, melyek ugyanakkor az agrárgazdaságban csapódnak le. Az árak csökkennek, mi az Európai Parlamentben, de az Európai Bizottság is mindig újton újra megtárgyalja a segítségnyújtás lehetőségét. Én magam is egy gazdaságban nőttem fel, és ma is még almát termelek, és sok gazdálkodó, tej, tejgazdálkodót ismerek, és mondhatom, a gazdálkodók nem segélyt akarnak, hanem saját lábukon akarnak állni. Ez egy további konfliktust jelent. Az európai országokban, ahol a gazdálkodók egyrészt segélyekre várnak, Az a vádolják őket, hogy tönkre teszik a környezetet, másrészt pedig tudjuk, hogy milyen nagy szükség van a mezőgazdaságra. Ez egy nagy igazságtalanság, hiszen a gazdálkodók gyakran politikai játszmák áldozatává válnak. Gondoljunk csak magára az olasz embargóra. Én arról tudok beszámolni, ami Szlovéniában történik. A Lactalis cég, a francia cég vásárolta meg a legnagyobb tejüzemet, és április 1-ével, ez ugye a kvótai versenyem, a szövetkezetektől azt várja el szerződésében, hogy csökkentsék a tejtermelést. Illetve kötelezik el magukat amellett, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor literenként 50 centes büntetést fizetnek. El tudja képzelni a mostani tejárak mellett, hogy egy ilyen büntetés mit is jelentene. Attól félek tehát, hogy a krízis időszakában a nagy piaci hatalommal rendelkező feldolgozók és felvásárlók még további nyomást gyakorolhatnak majd a piaci szereplőkre. Azokra az orsz- azokban az országokban, amik legkésőbb csatlakoztak az EU-hoz, a termelői szervezetek nem olyan erősek, nem olyan erős lábon állnak, és itt a pusztítás még nagyobb lehet. Mit érünk el ezzel? Megszűnik a saját termelésünk, közben pedig importokat fogunk vásárolni. Európai szintű megoldást kell találnunk, máskülönben igazi krízissel nézünk szembe. A gazdálkodóknak nyújtott támogatás ról azt mondhatom, hogy ismerem a szlovén programot, mely az 500 milliós támogatás elosztását irányította. És itt Szlovéniában tehenenként 7 euró jutott gazdálkodóként. A 25 centes átvételi árat nézve azt mondhatjuk, hogy 150 liter tej támogatását kapja meg, árányi támogatást kap meg. Ezen közben a tejár 25%-kal csökkent, tehát több ezer liter bekerülési ára a veszteség. Hiába tehát ez a támogatás a veszteséget ez nem tudja kompenzálni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy csökkentsük a piacra kerülő tejmennyiségét, biztosítva így, hogy méltó árat kapjanak a gazdálkodók, hogy így túlélhessék a válságot. Úgy hiszem, hogy a bizottság túlontúl lassú a reakcióiban, nyomon követtem az idevágó eszmecseréket és vitákat, és azt mondhatom, hogy egy-két előttem szóló kollégával értek egyet, hogy a bizottság csak a párizsi mezőgazdasági kiállítás után, ahol a gazdák dühébe, mint nyílt késbe szaladtak vele, foganatosította az új intézkedéseket. Kedves bizottság, gyorsítsák fel a munkát! Fogadjanak el hatály, határozott erős intézkedéseket, melyel csökkenteni lehet a mennyiséget, és ugyanakkor a normális, méltó árat lehet biztosítani. A gazdálkodók sokkal jobban örülnek aznak, hogyha normális válik az ár, sem, mint hogyha segélyből kell, hogy éljenek. És ugyanez más ágazatokra is igaz. két éveken keresztül, a gyümölcságazatról beszélek, két éven keresztül például humanitárius szervezeteknek ajándékozták a gyümölcset, hogy csökkenjen a gyümölcs mennyisége. Aztán, amikor Szlovéniában, de Lengyelországról is tudok, hatalmas mennyiségű gyümölcs került a piacra, megint jelentősen csökkentek az árak, egyszerűen telített, szaturált volt a piac. Megfelelő intézkedésekre van tehát szükség, máskülönben, máskülönben bizony. A gazdálkodók feladják a gazdálkodást néhány éven belül. A mezőgazdaság nem egy olyan ágazat, ahol csak úgy egy-két évre abba lehet hagyni a termelést, aztán vissza lehet térni a termelésre. Hogyha valaki abba hagyja a gazdálkodást, akkor az már nem gazdálkodik többet. Agnu? Köszönöm, Agnu úr. Chairman, my apologies for being so late for the... Elnök úr, elnézést kérek, amiért csak ilyen későn értem ide, de sajnos halaszthatatlan dolgom akadt. Ami a mezőgazdasági válságot illeti, a legtöbben a tejágazatról beszélnek, úgy tűnik ez a, tejágaz, a tejágazat az az ágazat, amely két véglet között vergődik, vagy teljesen nemzeti szintre emeljük, vagy ebben az esetben EU-s szintre emeljük a tejágazatot, ahol az EU-s szabályok határozzák meg a működést, vagy pedig egy ipari alapon működő tejágazatunk van. A kettőt próbáljuk összeötvözni egymással, azt várjuk, hogy a piac irányítsa az eseményeket, miközben politikusokként beavatkozunk az eseményekbe. És egy másik gond is van, állandóan átlagos tej termelőkről beszélünk, tehát az egyik tejtermelőnek 10 tehene van, a másiknak 30, a harmadik tejmelő ezer tehénnel rendelkezik, akár az Egyesült Királyságban is vannak ilyenek, és sok ezek közül egy viszonylag fiatal gazdaság. Tehát ki a célközönség? Ezt kellene első lépésben meghatározni. Ha egy másik ágazatot nézünk, például a tojás ágazatot, amelyben nekem is személyes tapasztalataim vannak, a tojás ágazatban az EU-s politikusok soha nem avatkoztak be, saját magának kell az ágazatnak gondoskodni, és soha nem is volt válság. 40-50 évvel ezelőtt nyilvános, a nyilvánosság előtt zűrzavart okozott az, hogy hogyan tartják a, a tyúkokat, nagy volt a felháborodás a tyúkok tartás, tyúk, tartás módszerei miatt, és most már Most már elterjedt a szabadtartású módszer, ez az eredménye, az ágazat teljes mértékben megoldotta a problémát egymaga. Nagy-Britanniában láthatunk olyan kezdeményezéseket, amelyek a tejtermelésben hasonló irányba indultak el, a szupermarketek azt mondják, meghallottuk a fogyasztók hangját, akik azt mondják, hogy nem örülnek annak, hogy tömegesen tartják a teheneket. Nevezhetjük, nevezhetjük ezt szabad tartásból származó tejnek. Valaki, hogyha valaki ilyet szeretne, akkor feliratkozhat egy listára, többet fizet a szupermarketben, de az általa uhajtott terméket kapja. Örülnék, hogyha a tagállamok, és főleg a hazám, nagy-Britannia a kisebb gazdaságok esetében azt mondaná, hogy tessék, itt van egy általány összeg, vissza lehet vonulni, ki lehet vonulni a termelésből, ezzel elősegítve az ágazat fennmaradását, és ezzel elősegítve azt, hogy az illető kiszállhasson az ágazatból, anélkül, hogy jön a megélhetése. De az, hogy ide-oda össze-vissza kapkodunk, ez nem fog megoldásra vezetni. Köszönöm. Köszönjük, Meginis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is elnézést kérek, amiért elkéstem, sajnos nekem is halaszthatatlan dolgomakat. Azzal kapcsolatosan, amit Bogovics úr mondott a globális ellátásra vonatkozólag, a gazdák nem is annyira a 22-es cikkről kérdeznek engem, hanem arról, hogy még a közép- és hosszú távú előrejelzések a globális ellátásra vonatkozóan. Az USA-ból olcsó gabona érkezik, ez növeli a tejtermelést is. Vajon ez egy hosszú távú probléma lesz, vagy egy középtávú? Egy másik kérdés a 22-es cikk gyakorlati alkalmazása, megvalósítása, nem egészen világos a gazdák számára, hogy ez hogyan működik, és aztán a menetrendről is kérdeznék, mi az, eljárásbe, mi, mi az eljárás ebben az esetben, illetve felmérte valaki, hogy mi történik akkor, hogy ezt a javaslatot elfogadjuk, illetve a piaci árakra milyen kihatása lenne ennek a javaslatnak, úgy gondolom nagyon fontos lenne mindezekre választ kapni, hiszen nagyon aggasztó a piaci helyzet, nem csak a tejtermékekre vonatkozóan, hanem az összes termékre vonatkozóan, ez szorosan összefügg az olajár alakulásával is, tehát tudni kellene, hogy a bizottság rendelkezésére milyen közép- és hosszú távú előrejelzések állnak. Köszönöm. Danten képviselő. Nagyon sok minden elhangzott, és úgy tűnik, hogy a szakbizottságunk most nagyon koherens, sokkal koherensebben közelíti meg ezt a kérdést, mint néhány hónappal ezelőtt. Természetesen Korte úr majd választ ad a feltett kérdésekre, de azért van néhány gondolat bennem is. Először is el kellene gondolkodni arról, hogy hogyan használjuk fel a pénzeinket. Nem lehetne egyszerre támogatni a gazdákat, és ugyanakkor a legszegényebb rétegeket is, vagyis a migránsokra gondolok. Hogyha napi egy liter tejet fogyasztanának a migránsok, akkor már meg tudnák duplázni a termelésünket, illetve a fogyasztásunkat. Ez egy különleges helyzet, és erre lehet igenis, és különleges jogi eszközökkel választ adni. Elhangzott az is, hogy le kellene vágni a fejős teheneket, ez nagy kérdés bennem, ugyanis három évvel ezelőtt mindenki azt gondolta, hogy növekedni fog a világszintű kereslet. Három-négy év, amíg egy tehén tejtermelésre fogható, ezért oda kellene figyelni arra, hogy nehogy ma a holnap potenciáját vágjuk le, mert ezt nem lehet gyorsan helyettesíteni. Köszönöm szépen! Most pedig Korte úrnak visszaadom a szót, ő fog választ adni. Ön láthatja, hogy eléggé sok kérdést fogalmaztak meg a parlamenti képviselők és fontos, hogy tolmácsoljuk mindezt a biztos felé is. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm a választ is előre. Thank you very much. I will... Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálom megválaszolni ezt a rengeteg kérdést, amit feltettek nekem, de tematikusan rendezem őket. Az első kérdést, amelyet, az első kérdés, amelyet többen is feltettek, a 222-es cikkre vonatkozott, illetve sokan bírálták annak a megvalósíthatóságát, végrehajthatóságát. A kérdés arra vonatkozott, hogy a bizottság mit kíván tenni ezzel kapcsolatosan. Lehet, hogy az elején egy kicsit bürokratikusan válaszolok, de egy közös piacrendezési mechanizmus keretein belül mozgunk, különböző rendelkezéseket irányoz elő ez a szabályrendszer, másokat viszont nem irányoz elő, ez a helyzet. Nyilván lehet erre mondani azt, hogy a bizottság tegyen javaslatot, hogy változzon meg a rendszer, mert a jelenlegi rendszer láthatóan nem működik, de azt hiszem, hogy a 222-es cikk esetében most először hoztunk ilyen intézkedést, éltünk az összes rendelkezésre álló, álló eszközünkkel, és ahelyett, hogy most azt vonnánk le, hogy ez nem működik, szerintem inkább a bizottság, a tanács és a parlament feladata az, hogy gondoskodjunk róla, hogy ez működjön, és hogy vonzóvá tegyük ezt az ipari szereplők számára, és az ágazati szereplők, a tejtermelők számára, és a ma sokat bírált termelői szövetkezetek számára is fontos, hogy magukra vállalják ezt a felelősséget, hiszen egy olyan rendszerben, ahol már nincsenek kvóták, ott nagyon sok függ az egyes ágazati szereplők döntéseitől. Az Európai Uniónak nincs kompetenciája arra, hogy vissza, ismét bevezesse a kvótákat, vagy egyszerűen elrendelje, hogy csökkentsék a termelést, és a tagállamok sem tehetik ezt meg. De a tagállamoknak nagyon nagy a meggyőző ereje, megértethetik az összes szereplővel, hogy a tejegazatban azért olyan nehéz a helyzet, mert túl sok tejet termelnek. Az Európai Unió bizonyos régióiban 20%-os növekedés is bekövetkezett az elmúlt években a megtermelt mennyiséget illetően, úgyhogy szerintem egyelőre ezt a választ tudom adni a kérdésre. Lesz-e pénz arra, hogy egy kicsit meggyőzőbben lépjünk fel? Nos, Hogan biztos a tanácsban elmondta, hogy júniusban visszatér erre a kérdésre. Azt hiszem, ugyanez áll az elnökség következtetéseiben is, hiszen júniusban jobban látjuk már, hogy a 2016-os költségvetés marzsai hogyan alakulnak, de nem kell arra számol, azzal számolni, hogy hatalmas összegekre összegek állnak majd rendelkezésre, de nem zárja ki a pénzügyi ösztönzést azon felül, hogy a tagállamok milyen ösztönzőket nyújthatnak az állami támogatási rendszerek keretein belül. Itt van a válság kezelésé tartalék is, hogyha a válság következik be, akkor nyilvánvalóan őszintén, nyíltan beszélni kell a, erről a mechanizmusról is. 2016-ban már elkéstünk ezzel, de ha a helyzet nem javul, akkor a jövő évre vonatkozólag igenis beszélni kell erről. Bár egyetértek járúral, hogy nyilván ez a pénz magá, maguktól a gazdáktól jön. Mégis ez egy olyan mechanizmus, amely létezik, és hogyha bizonyos ágazatokban gondadódik, akkor mindenképpen el kell gondolkodnunk ennek a felhasználásán. De nyilván ez a konzekvenciája annak a döntésnek, amely a piacorientált közös agrárpolitikáról szóló vita végén megszületett. Ebből adódik az is, hogy a szabályozási kompetenciáink jelentősen csökkentek a múlthoz képest. Nyilván nem ennyiből áll az egész, Hogan biztos úr aktívan foglalkozik más egyéb kérdésekkel is. Beszéltem a mezőgazdasági piaci task force munkájáról, amely a strukturális problémákat vizsgálja a tejágazatban. Azt hiszem, megint csak Jár úr volt az, aki azt mondta, hogy nem furcsa-e, hogy a termelői szövetkezetek részéről van egyfajta kötelezettség a felvásárlásra, miközben más ágazatokban ez nem létezik. Erről is beszélnünk kell. A tej igencsak specifikus ebben a tekintetben. Nem mindenütt, de bizonyos tagállamokban a gazdák némileg ódivatú megközelítést alkalmaznak, és nem használják azokat a modern technikákat, amelyekre igenis szükség van, azért, hogy 2016-ban egy hatékony gazdaságot tudjanak működtetni. A jelenlegi szabályozási kerethez nem elég az európai szabályozó és az európai biztos ö, odahatása, a működéshez ennél több kell. Folyamatosan vizsgáljuk a helyzetet, itt vannak a közvetlen kifizetések is, amelyeket a földet birtok, amelyekhez a földet birtokló tejtermelők is hozzáférnek, és ezek igen jelentős részét teszik ki az európai költségvetésnek, és a tejtermelők megélhetését hivatottak biztosítani. De hát ezt ter- természetesen önök mind tudják. Csak azért mondom ezt el, hogy egy kicsit árnyaltabb képet vázoljak fel. Ami a jövő évi költségvetést illeti, persze mindenféle segítségnek nagyon örülnénk ezen a téren. Meggenis asszony, sajnos nem látok semmiféle jelet, ami arra utalna, hogy javulna a helyzet idén össze. Semmi nem mutat arra, hogy javul a helyzet, egy nagyon nehéz őszre kell felkészülnünk ezekben az ágazatokban sajnos. Schreier asszonynak válaszolok hollandul. Ön azt kérdezte tőlem, hogy a holland tejágazat nem kaphatna-e több időt a nitrát irányelv és a foszfát küszöbérték miatt. A holland kormány döntését tudomásul vettük, úgy döntöttek, hogy legyen egy foszfát küszöbérték, ami a tejtermelési lehetőségekre is kihatással van Hollandiában, és sajnos azt kell mondanom, hogy a jelenlegi helyzetben ez talán nem is olyan rossz, hiszen a tejtermelés Hollandiában is jelentősen megugrott tavaly, azóta, hogy megszűntek a kvóták. Továbbá a foszfát küszöbérték, vagy felső határérték oka az is, hogy Hollandiában nagyon sokáig nem tartották be megfelelően a vonatkozó európai irányelvet, angolra váltok ismét, ami az orosz embargót illeti. Szeretném elmondani, hogy a bizottság mindent megtesz angon, annak érdekében, hogy az embargót felszámoljuk a WTO-ban is, ahol úgy tűnik az Európai Unió részére nagyon kedvezően zárul a vita, de nyilvánvalóan ezt egy jóval szélesebb kontextusban kell látni. Ami az intervenciós beavatkozási küszöb, határértékeket illeti, és ami a vajra vonatkozó kérdést illeti DESZ részéről, a vajjal nincs gond, jelen pillanatban 50 ezer tonna a felső határérték, és még nagyon messze vagyunk ettől, úgyhogy ezzel nincs gond. A tejpor esetében az intervenciós felső határértéket megdupláztuk, 218 ezer tonnáig eh, haladhatunk most e, e döntés értelmében. Ami a gyümölcs és zöldségágazatot illeti, Ágélán és Sebastian képviselőknek mondom. A jelenlegi szabályozás és az új között nem szabad kialakulnia semmiféle hézagnak a jogfolytonosságban, ezért úgy, folyt, úgy, úgy gondolkodunk, hogy július 1-ben, 1 lépne határba az új szabályozás, de ehhez szükség van a tanács és a parlament segítségére is. egy új termékcsoporton is gondolkodunk, mert úgy gondoljuk, hogy itt egyfajta probléma merült fel, amelyet kezelni kell. Sok kolléga úgy érzi, hogy a bizottság túl lassan reagál, és nem érti a helyzetet, nem méri fel megfelelően a helyzetet. Nyilvánvalóan meghallgattam a bíráló szavakat, mindent megteszünk, amit csak meg tudunk tenni, de fel is sorolhatnám azon intéz, intézkedések sorát, amelyeket megtettünk, amióta az orosz embargó életbe lépett. Hogyha megnézzük azt a 420 milliós összeget, amelyet sikerült múlt év szeptemberében felszabadítani, annak érdekében, hogy a válsághelyzetet kezeljük, ez idáig sajnos csak 192 milliót költöttek el a tagállamok, ez a rendelkezésre álló pénznek csak a 45 százaléka. És azt hiszem, ezzel meg is válaszoltam az összes kérdést. Nagyon szépen köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Szerintem nem is szükséges, hogy most újra megnyissuk a válaszokat. Köszönjük szépen, Korte úr, a válaszokat. Én azt hiszem, hogy eléggé különleges helyzetben vagyunk. Azt szeretném még elmondani, hogy az Agri Szakbizottság holnap reggel 9-kor fog újra ülésezni. Szavazással kezdünk. Kérem, hogy mindenki hozza el a szavazókártyáját. és holnap találkozunk. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, akik végigkövették a mi munkánkat a mai délutánon. Köszönöm, és szép estét!